Sean, are you ready to start so we could start the meeting? Sean, készen állsz? Kezdhetjük az ülést. Kedves kollégák, szeretném megnyitni a ma délelőtti ülést. Mint tudják, a napirend hetedik pontjával kezdjük a munkás Sean Kelly jelentés tervezetével az Írországért nemzetközi alap részére nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról. Sankeli kezdi észrevételővel. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Az Írországért nemzetközi alap több éve működik már, az angol-ír megállapodás hozta létre, mint egy húsz évvel ezelőtt, és a finanszírozást az EU, az USA, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland kezdte. Azt szeretném mindenek előtt elmondani, hogy az Európai Unió kontribúciója ö, nagyobb, mint az Egyesült Államoké. Pedig nagyon sokan azt gondolják, hogy az Egyesült Államok talán egyedül finanszíroz. Ö, az híreknek is érdemes elmondani, hogy jelentős része a pénznek, 57%-a az EU-tól jön. Az törvényes keretek létrehozása nagyon fontos az Európai Parlament számára. A tanács és a bizottság is foglalkozott az ügyel az Európai Közösség Bíróságának ítélete nyomán. Egyik kollégám egy ideig a kormánynak is tagja volt, és elmondhatja ő is, hogy ennek az alapnak jelentős kiadása volt az észak-írországi béketeremtésben, és saját tapasztalataiban, tapasztalataim alapján is mondhatom, hogy a sportot is sikerült felhasználni a béke helyreállítására. pillanatnyilag a jogalap létrehozása a legfontosabb első olvasatban. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen sem. Bárki kívánna hozzászólni, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt hadd mondjam el, hogy mennyire örülök, hogy hozzászólhatok ez a vitához. A az ír kollega Sean Kelly által készített eh, jelentéshez. Eh, technikai kérdésről van szó, arról, hogy eh, szabályos mederbe tereljük a helyzetet. Ahogy Sean is elmondta, az ír és a brit kormány 1986-ban hozta létre ezt az alapot. Az volt a célja, hogy a gazdasági, szociális előrelépés segítség Észak-Írországban és egy sor ország nyújtott segítséget ehhez. Észak-Írországban most már béke van, de akkor hozták létre az alapot, amikor még forrongott a helyzet. Én meg vagyok győződve róla, hogy az Írországért nemzetközi alap jelentős szerepet játszott a béketeremtésben a határok mentén, a politikai válaszvonal mentén élő közösségek megbékítésében. Ez a rendelet fontos, ugye a nemzetközi alap jogalapját kell rendezni, alapvetően technikai eljárásról van szó, az új rendeletnek minél hamarabb hatályba kellene lépnie, hogy a jogbiztonság létrejöjjön, a déli határ mentén öt megyét képviselek, tehát az észak ország és az Írközösség határa mentén, és ennek az alapnak a, a jogalapját kell tehát rendbetenni technikai művelet, ez nincs érdemi hozzátenni valóm. Mindenképpen alkalom ez arra azonban, hogy köszönetet mondjunk az Európai Uniónak, illetve a többi országnak is, akik segítséget nyújtottak az évek során. Természetesen az Egyesült Államoknak, Kanadának, Ausztráliának, Új-Zélandnak, akik jelentős befizetéseket eszközöltek az alapba. 2010 végére az Európai Unió egyedül 300, közel 305 millió eurót fizetett be az alapba lakáshelyzet, oktatás, lakóközösségek megszervezése, kialakítása, ahogy Sonkeri mondta, sportügyekre szentek a pénzt. A, sajnos nem minden ország tudta teljesíteni a kötelezettségvállalásait abban bízunk, hogy ki lehet terjeszteni a, az alap működését. Én viszonylag bizakodó vagyok, hogy a donorországok a tárgyalások alapján az ír és a brit kormány közötti tárgyalások alapján folytatják majd a finanszírozást. 2013 még 333 milliót szánnak a béketeremtésre a határ két oldalán. Tisztelt elnök asszony, tagja voltam már ennek a parlamentnek, amikor a nagyon üdvözölt tűzszünetet bejelentették, és akkor Jacques Delors volt elnök, rögtön válaszolt, és azt mondta, hogy Európa pozitív és gyakorlatilag módon fog reagálni, és hogyan lehet pozitív és gyakorlatilag módon reagálni, akkor még nem jött létre a nemzetközi alap, a parlament, a bizottság és a tanács új pénzekről döntött, és egy új kezdeményezést is tett a béke és megbékélési alapról Belfastban. Ez nagyon sikeres volt. Az Interreg alap is nagyon fontos. Az írországi határ két oldalán ez további pénzeket jelentett, nem a korábbi finanszírozás helyébe lépett 256 millió eurót fizettek ebben az időszakban ki, és 185 millió volt ebből az EU kontribúciója. Gall megye, Írország Alaszkája, a egyfelől Észak-Írország határolja másik oldalon az Atlanti óceán, és annak idején Észak-Írországon keresztül tudtam csak a Nemzeti Parlamentbe elutazni. Úgyhogy én nagyon jól tudom, hogy milyen fontos a béke Észak-Írországban, és nagyon hálás vagyok az egységes okmányért, ugyanis ez hozta, egység okmányért, ugyanis ez hozta létre ezt a lehetőséget. Ez volt a legsikeresebb béketeremtő projekt a világon. Nagyon fontos szerepet játszott országon békéjének helyreállításában politikai stabilitás, a gazdasági fejlődés előmozítása szempontjából köszönöm elnök asszony. Köszönöm, Gallagher úr. Köszönjük szépen, Gallagher úr. kíván -e valaki még megszólalni? Igen. Tegnap este tudtam meg, hogy ennek a témának az árnyék jelentés tevője voltam a frakcióm részéről, és először találkoztam ezzel a béke programmal, de most már tudom, hogy miről van szó. A frakcióm mindig támogatta a béke programot, és amit Kelly úr javasolt, azt eddig is, mindig is támogattuk. Nyilvánvaló, hogy most gyors munkára lesz szükség, és éppen ezért mi sem fogunk módosítót benyújtani a jelentéshez. Ez a parlament részéről egy világos jel kell, hogy legyen, hogy a béke folyamatot Észak-Írországban hangsúlyosan támogatjuk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy tovább fejlődjön. Az indoklásban hoz Kelly úr néhány példát, Ezeket lehetne akár el, egy új címmel ellátni, a bevált gyakorlatok fejezet alá sorolni, hiszen ezek a bevált projektek mások számára is példaértékűek, más régiók számára is példaértékűek lehetnének, és nem véletlenül beszélnek erről a programról máshol is, mert ez nem egyszerűen egy regionális program, hanem egy kiemelkedő politikai jelentősége rendelkező projekt az Európai Unión belül. Köszönöm szépen. A bizottság részéről, az Európai Bizottság részéről kíván valaki szólni? Nem. Akkor engedjék meg, hogy én hozzáfűzzek néhány szót ehhez, mert az utóbbi évek során meglehetősen kivettem a részemet én is ebből a projektből, amit abban a részéből, hogy Európának mi legyen a szerepe az ír békefolyamat támogatásában, és hogy Gelegerős úr is elmondta, az Európai Unió részvétel ebben a projektben túlmutat a pénzügyi támogatáson. Nagyon sok együttműködési programot segítettünk mindkét országban, Egyesült Királyságban és Írországban is. És az Európai Bizottság révén az Unió jelen volt a béketárgyalások során is, és szorosan együttműködtünk a program valamennyi helyi résztvevőjével. Ezen túl azt is el kell mondanunk, hogy az Európai Bizottság, Bizottság az előző időszakban egy szolgálatok közötti munkacsoportot hozott létre a saját berkein belül, amelynek az volt a feladata, hogy Írország részvételét valamennyi európai programban nyomon kövesse, nem csak a békeprogramban, hanem például közlekedési programokban, és az északír hatóságok, illetve a lakosság is tudják, hogy milyen lehetőségek nyílnak meg előttük is Európa segítségével. Ahogy Konstantin elmondta, az északi ír példát többször felhasználtuk mindaként, még ha nem is a legesleg követendőbb, de mégis alapvetően jó példaként. Két évvel ezelőtt a nyílt napokon például az észak-írországi példát, például a ciprusi régió komolyan tanulmányozta, a két ország szakemberei összeültek, hogy megosszák tapasztalataikat egymással. Tehát az észak-írországi béke folyamat nem körülhatárolt magának való dolog, hanem mindenhol figyelnek, figyeltek rá, és előfordulhat, hogy jövő évben is majd megkérjük az Európai Bizottságot arra, hogy a jelenlegi helyzetet is mutassa be, példaképpen, hogy az Európai Unió mit tehet Észak-Írországban, vagy hát általában egy konfliktusok által terhelt régióban. A bizottságnál én indítottam még el, és most is tart az a fajta kommunikációs folyamat, amely összeköti az ír felet az európai intézményekkel. Itt most csak két kolléga van jelen az fél részéről, de sok más ír nemzeti parlamenti képviselővel is folyamatos kapcsolatban álltunk. Közösen dolgoztunk ki programokat az északír folyamat normalizására. Remélem tehát, hogy folytatódik ez a program, mert ez az Európai Unió számára is nagyon fontos, hogy kövessük a fejleményeket, illetve a változó időknek megfelelő új módon újrafogalmazzuk a tendőket. Köszönöm Kelly úrnak, hogy megírta ezt a jelentést, és biztos vagyok abban, remélem, hogy ezzel a témával még a jövőben is foglalkozunk majd. Ha nincs senkinek még megjegyzése, e rendi ponttal kapcsolatban, akkor most tájékoztatom Önöket arról, hogy a módosítók benyújtási határideje elkezdődik, és május 5-én délig tart, és a bizottságunk júniusi ülésén fogjuk véglegesíteni a dokumentumot, és még egyszer köszönöm Kelly úrnak a megszólalást, illetve megadom neki még egyszer a szót. Köszönöm szépen, és az ön javaslatait is nagyon támogatom, és a jelenlevő Európai Bizottsági képviselőknek is szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sok eredményt ért el ez a program, a legjobb bevált gyakorlatok cseréje szempontjából nézve is. A béke folyamat, az ilyen típusú béke folyamat azonban mindig nagyon ö, sérülékeny, és soha nem lehet tudni, hogy mikor van szükség újabb közbelépésre. Ne felejtsék el, hogy nemrégiben egy nagyon apró kisebbség az IRA részéről megint elhelyezett néhány bombát. Az egyik meg is ö, de sérülés is okozott, egy, egy rendőrt sebesített meg, és úgy látszik, hogy ez a folyamat még mindig nem mindenkinek a szívügye, pont a sikere irritál egyeseket, ezek ugyan nagyon kevesen vannak. A 50-50 alapon történt nominálás a vége bizottságban azonban mindenkit megszólított, de mégis ö, tudnunk kell, hogy a béke folyamat nem zárult le. Mindig szükség van az éberségre, és szeretném, hogyha az Európai Unió szerepe Írországban is és nemzetközi fórumokon is egyértelmű válna, egyértelművé válna. Kedves kollégák, ezzel akkor lezárjuk ezt a napi rendi pontot, és a rendelkezésünkre álló időt felhasználom arra, hogy beszámoljak önöknek a tegnapi koordinátorok ülésének tanulságairól. A következő témákban döntöttünk. Először is jogalkotási véleményeket tárgyaltuk meg. Az Európai Örökség címkével kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy nem fogalmazunk meg véleményt. Ennek az illetékes bizottsága a Kulturális Bizottság. Továbbá úgy döntöttünk, hogy a parlament és tanács általános működéséről szóló ellenőrzés, a tagállamok ellenőrzéséről szóló témában véleményt írunk, a Júri Bizottság itt az illetékes, és ezt az elnök, vagyis én fogom megfogalmazni. A koordinátorok úgy döntöttek ugyanakkor, hogy nem írnak véleményt az integrált partvidék management jegyzőkönyvről a mediterrán térségben megkötendő új egyezményről, ami a nem jogalkotási javaslatokat illeti, egyelőre még csak eszmecserét folytattunk, és úgy döntöttünk, hogy a következő heteket arra fogjuk felhasználni, hogy megvizsgáljuk a különböző véleményeket, és Május végéig javaslatot teszünk minden témában, annak érdekében, hogy utána közvetlenül dönteni lehessen arról, hogy mely saját kezdeményezési jelentéseket írjuk majd meg. Négy saját kezdeményezésű jelentés zárul le a következő hónapokban, és egy végrehajtási jelentés születik majd. Az egyes politikai frakciók most megtárgyalják a saját kezdeményezésű jelentéseinket, május végéig pedig döntünk az ügyükben. Megvitattuk továbbá azokat a meghívásokat is, amelyeket például az Európai Parlament elnöke juttatott el nekünk a Brüsszel főváros régió parlamentjétől kapott meghívóról van szó. Ezzel kapcsolatban azt a javaslatot fogalmaztuk meg, hogy a két parlament között, különösen a Regi Bizottság és a Brüsszeli Parlament között munkacsoportot alakítunk ki, és ennek októberben lesz egy ülése. Mivel azonban 171 régiója van az Európai Uniónak, úgy döntöttünk, hogy a konkrét meghívást most nem fogadjuk el mert akkor a másik 170 régió meghívásával nem tudunk mit kezdeni, és nem leszünk koherensek. Júliusban úgy is lesz valamennyi nemzeti parlamenttel közös ülésünk, és ezért úgy gondoltuk, hogy nem lenne okos egy régiót kiemelten kezelni. Döntöttünk továbbá, mármint a koordinátorok, a kísérleti projektekről a 2014-ben induló kísérleti projektekről. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy a szakbizottságunk tagjainak javasolni fogják a kísérleti projektek címeit 2011-re vonatkozóan, mindezt május 20-áig meg kell ejtenünk. Ez egy előzetes eljárás persze, amely a általában véve fölveti a kísérleti projektek hosszú távon vett jövőjének a kérdését. Általában ez a költségvetési eljárás része, de most maga a Költségvetési Bizottság javasolta, hogy először kikérje a szakbizottságok véleményét, és hogy mondjuk el mi is a milyenket, tehát május 20-ig. Volt egy igény Lambert van Nistelrooytól arra vonatkozóan, hogy nyílt napokon mit vállaljunk. Például közösen a régió bizottságával. A titkárság informálni fogja a koordinátorokat arról, hogy hol tart az egyeztetés a nyílt napok kapcsán a régiók bizottságával. Tehát hamarosan megkapják az erre vonatkozó információt is a koordinátorok. Erről volt szó tegnap, ezeket a döntéseket hoztuk. Ha most nem kíván ezekhez valaki hozzászólni, akkor, vagy igen, akkor megállapítom, hogy ezeket akkor a bizottság tagjai hallgatólag jóvá hagyják, és a koordinátorok úgy járnak el, ahogy tegnap megbeszélték. Most az a kérdés, hogy elkezdjük-e Vesztel asszony témáját, de Vesztel asszony témáját, amire azonban legalább egy fél órára lenne szükség, és már csak negyed óránk van. Vagy pedig szavazzunk negyed óra múlva. A bólogatásokból azt láttam, hogy egyelőre akkor ne kezdjük el ezt a témát, most akkor Vagy mégis? Na, jó, akkor fel azt vállalt, hogy negyed órában a témáját megvitathatjuk, és akkor meg is kérem őt arra, hogy kezdje el a bemutatását. Sulte asszony létében azt hiszem ezt nem jó megbeszélni. Nem magam miatt, hanem miatta mondom, hogy ezt mégse beszéljük meg most mert ehhez neki is hozzá kell szólnia, és hát ő az árnyék jelentéstevője ennek a véleménynek, és vele szemben rosszul érezném magam, hogyha vagy ön, elnök azt, hogy jobban látja, hogy Schulte azt, hogy van-e vagy sem. Ha nincs, akkor azt kérem, hogy maradjon a helyén, a napi renden a témám. Nem látom, Schulte asszony sajnos. Úgyhogy ha nincs más vélemény, akkor viszont helyet adok ennek a kérésnek, és akkor mégiscsak felfüggesztem az ülést, de e- még egy dolgot mondok előtte. Az egyéb kérdések 15-ös napirendi pont, tehát most kérdezem meg, hogy van-e bárkinek egyéb kérdése, legalább ezt akkor ki tudjuk most pipálni a szünet előtt. A 16-os pontot is közlöm, következő ülésünk június másodikán lesz, és harmadikán, szerdán délután 3-tól fél hétig, és utána csütörtök reggel 9-től 12.30-ig. Kérem, hogy senki ne késsen erről el, mert akkor viszont nagyon sűrű lesz a napi rendünk. A 14-es napi rendi pontról lehetne még szólni, ha fel asszony jelentését most nem vitatjuk meg, de azt hiszem ennek sincs értelme már. Úgyhogy most felfüggesztem az ülést tízig, és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 Dear colleagues, can you check your machines now, so that we don't lose time later? Kedves, eh, igen. Kedves kollégák, kérem, hogy ellenőrizzék a szavazógépüket, és kezdjük el a munkát, hogy most már ne veszítsünk további időt. Kedves kollégák, eh, itt vannak a technikusok, úgyhogy ha bárkinek a szavazógépével probléma van, most jelezze, mert valószínű, hogy a gépet is fogjuk használni, ha másra nem a szavazatok ellenőrzésére. Tehát kérem, mindenki ellenőrizze a szavazógépét. So akkor megnyitjuk a szavazást e, ellenőrzés céljából. Megkérdezem, hogy mindenki szavazott-e? Még nem. Még hárman ö, problémával küzdenek. Kérem, hogy mindenki szavazzon. Állandóan változás van. Úgy gondolom, hogy most már mindenki szavazott, akkor lezárjuk a szavazást. Úgy tűnik, hogy működik a berendezés, tehát elkezdhetjük a szavazást. Kezdjük a nyolcas ponttal. Ricardo Corta Lastra jelentéséről van szó. 99 módosítót kaptunk ehhez, és vannak kompromisszumos javaslatok is, amelyek a tárgyalások eredményeként jöttek létre. Nyilván emlékeznek, hogy kértük, hogy változtassuk meg a címét, és az elnöki konferencia támogatta a címváltozást április 14-én, tehát most a kohéziós politika hozzájárulása a Lisszaboni célkütőzések eléréséhez és a 2020-as tervhez. Strasbourgban is tárgyaltunk erről, tehát most akkor rátérhetünk a szavazásra Tízes módosítót visszavonták, 11-es módosító következik. Mellette tartózkodás ellene. Elfogadtuk. 12-est visszavonták, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es módosító mellette ellene Azt hiszem, hogy ezt ellenőrizni kellene, tehát akkor a 14-es módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 mellette elfogadtuk, 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás Sajnálom, megint kétségek vannak, úgyhogy a 15-ösre megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 16 ellene, tehát elfogadva. Szóbeli kiegészítés van a négyes bekezdéshez a jelentés készítője részéről, aki van -e szólni, nem, akkor szavazhatunk mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, ellene, megint csak kétséges, megnyitjuk a szavazást, tehát a 18-ast ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 22 mellette, 14 ellene, elfogadva. 19-est visszavonták, 20-as mellette, ellene, ellenőrizzük, tehát 20-ast ellenőrizzük, 20-as módosítót, megnyitom a szavazást. 18 mellette, 19 ellene, tehát ezt elutasítottuk. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 23-as visszavonták, 24-es és 25-ös azonos, tehát együtt szavazunk róluk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most a kompromisszus kettes, a 11-es bekezdés, ez a 26-os, 27-es módosítók mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszumos, 13-as bekezdés, 29, 30, 31 és 34-esek mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor a négyes kompromisszumos következik. 13A-ban ez a 36-os, 37-esek mellette, tehát négyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszumos, 13 A bekezdés, ide tartozik a 38 és a 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most a 39-es módosító mellette ellene tartózkodás kiesett, 40-est visszavonták, 6-os kompromisszumos következik A hatos kompromisszummal kapcsolatban szeretnék egy észrevételt tenni. Az angol változatban Upland Region van az angolban németben más van, de angolul Mountain region kellene szerintem mondani, ez egy technikai kifejezés, és szeretném, hogyha fordításban ezt figyelembe vetnék. Elnök, egyetértek, figyelembe veszük, mindenütt Mountain Region van, ellenőrizni fogjuk, úgyhogy akkor a hatos kompromisszumról szavazhatunk, ami a 41-es és a 81-es veszi mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 43-as módosító mellette ellene tartózkodás nem tudjuk, úgyhogy ellenőrizzük, tehát a 43-as módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 24 mellette 18 ellene. 42-es okafogyott, és akkor 44-es következik mellette, ellene, ellenőrizni kell, sajnálom, 44-esre megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-an mellette, 24-en ellene, tehát ez elbukott. 45-öst visszavonták, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 46-os kiesik, és akkor 48-as mellette ellene tartózkodás ez sem világos, úgyhogy 48-asra megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, E, ez, e, ezt elvetettük, 18 mellette 24 ellene, tehát elvetettük 7-es kompromisszum, 15A bekezdés, a 49-es és 51-esre vonatkozik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum, 52, 53-as, 54-esek mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-eset visszavonták, 51-es okafogyott, tehát 55-ös következik. Illetve ez is okafogyott, tehát 57-es következik, 56-os visszavonták, tehát 57-es módosító mellette, ellene. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük, de hát ellenőrizzük az 57-eset. Lezárom a szavazást. 23 mellette, 18 ellene, akkor ezt mégiscsak elfogadtuk. 58-as mellette, ellene. Nagyon nehéz, ezt is kell ellenőrizni, vagyunk kénytelenek, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18 mellette 23 ellene, tehát ez nem ment át. 59-es következik mellette, ellene. Ez nem került elfogadásra. 60-as mellette, ellene. Ezt is elvetettük. 61-es mellette, ellene bár nem világos, úgyhogy ellenőrizzük a 61-est. Lezárom a szavazást. 23 mellette, 18 ellene, elfogadtuk. 62-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 63-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66-os 67-es, 68 os ezek kompatibilisek, 66-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, a 66-osat ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 24 mellette, 17 ellene elfogadtuk, 67-es eh, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 68-as mellette, ellene tartózkodás nem tudjuk, tehát ellenőrizzük, 68-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 18 mellette, 23 ellene, tehát elvetettük. 69-es okafogyott, 70-es mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem nem, ment á, nem megy át, de 71-es mellette, ellene, tartózkodás E, elutasítva 72-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 73-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva 74-es, mellette ellene tartózkodás e, el, ellenőrizzük 74-eset, Lezárom a szavazást. 25 ellene 16 mellette elutasítva, 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum, 77-es, 78-79-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszumos, 80-82-es, 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 84-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva 85-ös mellette ellene tartózkodás ellen, ellenőrizzük a 85-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28 mellene, 12 ellene, elfogadtuk 86-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 87-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum 89 91 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, tehát 92-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24 mellette, 17 ellene, elfogadtuk. 93-as mellette, ellene, elut- tartózkodás elutasítva. 94-es, ezzel részenként tiszavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a második rész mellette, ellene, ellenőrizzük a második felét a 94-esnek, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23 mellette, 14 ellene, tehát elfogadtuk. 95-öst visszavonták, illetve a 26-os bekezdéshez van egy szóbeli kiegészítés, Verhelyen asszonytól. Ő nincs itt, de esetleg valaki ezt előadja, hogyha ez szükséges. Nem, akkor szavazhatunk róla. 26-os bekezdés szóbeliké mellette ellene tartózkodás elfogadva. 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97-es mellette ellene ellenőriznünk kell, ezt a 97-eset ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 21 mellette, 17 ellene. 99-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, és akkor most jönnek a preambulumok, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor egyes kompromisszum a D preambulumnál 7-es 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 9-est, a D preambulumnál ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 25 mellette 17 ellene, tehát elfogadtuk. És akkor elektronikusan végszavazás következik, tehát a jelentés tervezetről elektronikusan szavazzunk. Meg lezárom a szavazást. 40-en mellette egy jelene egy tartózkodás, tehát azt mondhatjuk, hogy ezt a jelentést elfogadtuk. Gratulálok eh, Ricardónak. Kedves kollégák, akkor most következik Csak egy kérdésem, amikor elkezdtünk a szavazást, akkor ön azt mondta, hogy lehet, hogy a májusi napi renden lesz majd. Lehet, hogy prioritással kellene vitát tartani, hogyha együtt veszünk bizonyos dolgokat májusban vagy júniusban, mert akkor lehet, hogy egy prioritásos vitát kellene tartani ezekkel a jelentésekkel kapcsolatban, és azokkal is, amikről szintén szavaznunk kellene. Ez csak egy ötlet. A dolgok még függőben vannak, a döntés még nem született meg, de nagyon valószínű, hogy legalább Ricardo Cordes jelentése május első hetében kerül sorra, de nem csak erre kértük, hanem valamennyire. De hát ez világos, támogatjuk, csak még egyszerűen nem tudjuk. Azt hiszem, hogy még mindig nem világos a május első, első és második ülése között mire kerül sor, és lehet, hogy a másodikon lesz majd a szavazás, de még nem tudjuk, legalábbis nekem nem világos, hogy a vita az csak az első ülésen lesz majd. Legalábbis én ezt olvastam, de ne, egyáltalán nem világos. Igen, már erről beszéltünk a legutóbbi koordinátori ülésen, és azt fogjuk javasolni, hogy legyen egy prioritást élvező kulcsvita május másodiki alkalommal. Legalábbis ezt fogjuk kérni. amint eldöntöttük, tehát kértük, hogy a két jelentős kerüljön megvitatásra plenárisan, plenárison, prioritási vitaként 20 ez, ez május első lesz, de nem tudjuk még mindig, szerintük nem lenne szabad, hogy kétség legyen ezzel kapcsolatban, de még nem kaptuk meg a döntést. Támogattuk, mind az elnöki konferenciai szintén is, de nincsenek meg az eredmények. Ezért majdnem biztos vagyok ebben. A más jelentésekkel nem ilyen egyértelmű a helyzet. Azonban, ha kérdehetném, akkor formálisan vagy informálisan fontos lenne, hogy nagyobb ö, nyomást gyakoroljunk a frakciókra is ezzel kapcsolatban, mert végül is a végső döntést az elnöki konferenciának kell meghoznia, és nagyon sok minden függ ott attól, hogy milyen politikai támogatást kap az elképzelés. Akkor lezárhatjuk ezt a pontot. Értem. Tehát akkor rátérhetünk rátérhetünk a következő szavazásra, ami eh, Van Lambert eh, Nisztelrooy eh, úrnak a jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az Regionális Fejlesztési Alap, illetve a Kutatás Fejlesztési Keretprogram és a Kutatási Innovációs Célokra előnyzett pénzeszközök szinergiáiról szól. Számos módosító van, visszavonásra is kerültek, és a kompromisszumok is végül az van, az kerül szavazásra, ami az önök listájában is szerepel, és akkor rá is térhetünk. Először is egyes kompromisszumos, ez a 6-os, 7-es módosító, 8-as egyesítőket foglalja mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tízes módosító, a kilencest visszavonták, tehát tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszumos, 12-es, 16-os és 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es módosító Ja nem, 50-es kollégák, akkor 50-es és részenkénti szavazás. Népárt kérte, tehát az első részéről szavazunk az 50-esnek mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. A második rész következik, nem, akkor ez kiesik. Akkor a 19-es következik mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. És akkor most a szóbeli, nem, a szóbeli módosításra mégsem kerül sor. Nem, a szóbeli módosításról szavazunk, mellette, elfogadva, és akkor most a 21-esről szavazunk a szóbeli módosítással együtt. Mellette, ellene, tartózkodás, egyértelműen elfogadtuk 22-es, e, okafogyott, 4-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva Ötös kompromisszum, ez a 17-es, az ITRE 1-es része, 24-es, 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 27-es következik, 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös bekezdés első része részenként, tehát az első részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, szó, a jelentéskészítő szóbeli módosítása 29-eshez mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-esről módosítással együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as egy, első része mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum, 30-as, 31-es, 46-os, 12-es ittre mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum, ittre 9-es, ittre 15-ös második része mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös okafogyott, úgyhogy a 9-es kompromisszumos következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva következik. A 10-es bekezdés első része nem, mégsem ezt elfogadtuk, akkor ez csak tájékoztatásra, ezt már elfogadtuk, tehát akkor a 34-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 11-es első része, ezt is elfogadtuk szavazás nélkül, és következik a 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 37-es következik mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyértelműen, ugye? 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum, amely 44-es, 45 es 11-es tartalmazza mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum, amely e, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a szóbeli módosító a 49-eshez, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es módosítva mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum következik, az 51-52-56-os tartalmaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellette, ellene tartózkodás ezt ellenőriznünk kell. Kérem, hogy az 54-esről szavazzanak ismét a szavazógéppel. The vote is open. We vote on 54. Az 54-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. It was closed, I think, yeah. 15 in favor, 24 against. So it, it's rejected. Elutasítottuk. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 56-osról nem kell szavaznunk, az 57-es következik, részenként szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, azt hiszem, ezt ellenőriznünk kell. Az 57-es második részéről géppel is szavazunk, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 27-en nem támogatják, 13-an igen, elutasítottuk a második részt. 59-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 13-as paragrafus mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A 61-es módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 13-as kompromisszum következik. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 66-ost visszavonták, 14-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most a 14-es bekezdésről szavazunk, illetve ezt már elfogadtuk láttuk korábban, úgyhogy a 17-es mellette ellene, 70-es, bocsánat, tartózkodás, elutasítottuk. A 15-ös kompromisszum következik. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 72-es jön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 73-as, amelyhez szóbeli módosító is tartozik. Először a szóbeli módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk most a módosított 73-asról, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes bekezdés. Erről nem kell szavaznunk. A 74-esről viszont igen, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Most az egyes preambulum bekezdés következik, illetve ezt visszavonták. A kettesről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, a hármast visszavonták, négyes mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, egyes bekezdésről nem szavazunk, és végül is az ötösről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Most a zárószavazás következik a jelentés egészéről. Ezt géppel fogjuk megejteni. Kérem, hogy használják a szavazógépet. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és megalapítom, hogy 41 szavazóból 39 igennel szavazott, egy nemmel, egy kolléga pedig tartózkodott. Any, yeah, colleagues, Kell szünet? Tartsunk egy kis szünetet, kollégák? Nem, azt mondják, jó. Akkor a regionális politika átláthatóságáról fogunk szavazni. Tremopulos úr a szerző. Akar valamit mondani? Nem. Jó. 54 módosítót nyújtottak be a kollégák. Júniusban lesz a plenáris szavazás. Az ötös módosítóról szavazunk először. Mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, itt ellenőrizni kell már is. Az ötösről megintom a név szerinti szavazást. The vote is no, it just moves all the time. The vote is closed. Uh, for... Lezárom a szavazást. 14-27 arányban elutasítottuk hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A szóbeli módosítóról szavazunk, a heteshez tartozóról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, most a szóbelivel módosított hetesről szavazunk mellette, vagy nem kéne újra? Ellene tartózkodás elfogadtuk. A nyolcas módosító következik, ehhez is tartozik egy szóbuli módosító, ezt szavazzuk meg mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Most a nyolcasról, mint ahogy módosítottuk, ezt ellenőrizni kell. Ja nem, mégsem, mondja az elnök. Tehát akkor ezzel a nyolcast is elfogadtuk. Most a 9-es következik mellette. Ellene. Ezt ellenőriznünk kell, sajnálom, de nem tudjuk elkerülni. A 9-esről megnyitom a szavazást. Closed. Uh, rejected 24 against 17 in... 12-24 arányban elutasítottuk. Igen, elutasítottuk. After Amendment 10 in favor. Tízes mellette. Against. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem egyértelmű. A 11-est. Valaki segítsen a számlálásban, mert nem vagyok biztos magamban, amikor közel ugyanannyian jelentkeznek igenre és nemre, mondja az elnök. Tehát megvizsgáltuk, 28-13 arányban elfogadtuk, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 13-as, ról nem kell szavaznunk, mert megegyezik a 14 essel hanem együtt a kettőről mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk őket. Az egyes kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A hármas kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk.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 27-en megszavazták, 13-an ellenzik, elfogadtuk. Mivel nem csoportosan ülnek a kollégák, nagyon nehéz áttekinteni a termet, azért nem látom mindig egyértelműen. 31-es mellette. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem ezt elutasítottuk, ugye? Akkor kimondhatom, hogy elutasítottuk. Ha bárki ellenőrzést kér, akkor jelzze, Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ezt elutasítottuk. 37-esről nem szavazunk, mert visszavonták. There's no hurry. So compromise 5 is adopted, 35 falls, 37 is withdrawn, And 36 has to be voted. Um, voted. Yes. So 36 we vote, and 38 we don't. Yes, 36 has to be voted. Sorry, was there a request to check? Ellenőrzést kértek? Igen, jó, akkor az ötös kompromisszumról ismét szavazunk a szavazógéppel. Megnyitom a szavazást. People are rethinking, you hope, Constanze. <laughs> Mm, well, we close. Not everybody voted, but we close. 27. Lezárom a szavazást. 27-11 arányban elfogadtuk. Looks like it's carried. Nobody, any, any rethinking? no, so now where I move. 36. So now we move to 36. A 36-os következik. Kis csendet kérek. 36-os mellette. ellene elutasítottuk. 39-esről két részben fogunk szavazni. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk a második részt. A 40-est visszavonták, a 41-es jön ehhez szóbeli tartozik, erről szavazunk mellette, ellene. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de ha valaki ellenőrzést kér, akkor teljesítjük igényét. Elfogadtuk. Jó. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem ezt elutasítottuk. Talán magasabbra kéne emelni a kollégáknak a kezüket. A, 30, a 43-ast ellenőrizzük. 43-asról tehát ismét szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 17-22 arányban. 44-es mellette 44-es mellette, ellene, tózkodás elutasítottuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, egyértelmű. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk helyett 50-es, 50-es mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 51-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 52-es visszavonták, az 53-as jön, mellette, ellene, tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, ugye? Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizhetjük. Az 53-asról szavazzunk ismét. Szerintem egyértelműen elfogadtuk, de újra szavazunk. Lezárom a szavazást, 27-11 arányban elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most az egyes következik mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, kettes preambulum bekezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, négyes mellette, ellene, tartózkodás ezt elfogadtuk. Most a zárószavazás következik, szavazókép segítségével szavazzunk az egész jelentésről most módosításokkal együtt. 34-en támogatják, egy ember ellenzi, ketten tartózkodtak. Gratulálok a szerzőnek. És most rátérünk We move to the report on the Commission communication. Arra a jelentésre, ami a közösség természeti katasztrófáival kapcsolatos kompromisszumok alakultak ki a tárgyalások során. Az NV bizottság a gazdája ennek a jelentésnek, és májusban lesz a, a módosítók benyújtásának határidő. Először is hármas módosító, egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, következik a négyes módosító, mellette ellene tartózkodás egyértelműen elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a nyolcas mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kilences módosító mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. Tízes mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. Következik az egyes kompromisszumos, ami a 11-es és 13-asra vonatkozik. Ellenőrizzük a tízest, megnyitom a szavazást. Kérem, még egyszer ellenőrizzük, mert nem hiszem, hogy mindenki mellette szavazott. Egyértelmű? Igen? Akkor menjünk tovább. Egyes kompromisszumos módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk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 ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A szóbeli módosítás következik a 4D-hez, Marcus től mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most az egész véleményről szavazunk a módosításokkal elektronikus módon. Megnyitom a szavazást. Okay, close. We can close the vote. Uh, 37 and... Lezárjuk a szavazást. 37 igen, egy nem, két tartózkodás, ezzel lezárult a szavazás, és gratulálunk a jelentés készítőjének. Kedves kollégák, nincs szünet, folytatjuk a munkát, és most következik Kerstin Westphal jelentése. Kedves kollégák, nincs szünet. Nem tartunk szünetet az ülésen. Akiknek megbeszélni valójuk van, kérem beszéljék meg kint, és folytatjuk. Folytassuk a munkákat. Kerstin, tessék! Köszönöm szépen, kedves elnökasszony, kedves kollégák. El szeretném mondani, hogy miért tartottam fontosnak, hogy erről a véleményről most beszéljünk, ne vegyük előbbre, azért, mert Sőter asszony nem volt akkor még jelen. Nem, mintha a jelentésem annyira nagyon-nagyon fontos lenne, de úgy gondolom, hogy ehhez az is hozzátartozik, hogy az árnyék jelentéstevő jelen legyen. Kedves kollégák, Elisabeth Schlöter asszony a Szociális Bizottságban fontos témával foglalkozik, azzal ugyanis, hogy hogyan lehetne Európában a gazdasági válság ellenére a foglalkoztatási potenciált növelni. A zöld munkahelyet definiálja, és javaslatokat tesz a foglalkoztatási potenciál optimalizálására, a munkahelyek minőségének javítására, a munkai körülmények javítására, a zöld munkahelyeken a jelentés tervezetet nagyon jónak tartom és hasznosnak, különösen olyan időszakban, amikor a zöld gazdaság jelentősége nő, és óriási foglalkoztatási potenciált rejt magában. Legalábbis a szociáldemokraták és a zöldek így gondolják. A regionális bizottságnak írott véleményemben nem akartam részletesen kitérni a jelentés minden pontjára, úgyis a Szociális Bizottság felelős ezért elsősorban, inkább a regionálpolitikai szempontot próbáltam érvényesíteni és hozzátenni. Mivel azonban csak 1500 leütésnyi helyen volt, a véleményünk meglehetősen rövidnek, rövidre sikeredett, és ezért a lényegre kellett koncentrálnom. Beleírtam a szövegbe, hogy a struktúrális alapoknak új, munkahelyteremtő funkciókat kell adni. A régióknak tudniuk kell, hogy amikor zöld munkahelyeket teremtenek, akkor számat, számíthatnak az Európai Unió támogatására. Különösen a képzési területen, amely tudjuk, hogy a további kompetenciák megszerzésének feltétele, nagyon sok szerepe lehet a helyi önkormányzatoknak. A tovább és átképzés feltételei regionális és helyi kompetenciák, ezért a régiókat ösztönözni kell arra, hogy jó keretfeltételeket teremtsenek e képzési programokhoz. Ide tartozik például a ö, helyi közlekedés kiépítése a bejáró tanulók számára. Schröter asszony említi továbbá jelentésében azt is, hogy a munkahelykeresők számára sok egyéb feltételnek teljesülnie kell, hogy sikeresek legyenek. A mobilitás az egyik ilyen. Gyakran egyre nagyobb távolságokat kell megtennünk ahhoz, hogy munkahelyet találjunk, és fejleszteni kell tehát a közlekedési hálózatokat, különösen a, az agglomerációk szélén, hiszen nagyon sokan keresnek a nagyvárosok belterületén munkahelyet a közellakók közül. Ezért modernizálni kell az infrastruktúrát, és ezt lehet a strukturális alapokból támogattatni például. Fontos szempont továbbá az szövegemben, hogy a strukturális pénzek fenntarthatóságát erősítsük. Ismerünk valamennyien olyan eseteket, ahol támogatást kapott egy munkahelyteremtő projekt, de néhány év múlva a tulajdonos a termelést máshova tette. Tehát fölvette az európai pénzt, aztán lelépett vele magyarul. A jövő munkahelyének fenntartható munkahelyeknek kell lenniük, és ezért a bizottságot felkérjük, hogy a bizottság is tegye kötelezővé azt, hogy a társfinanszírozásban létrejött munkahelyek megmaradjanak hosszú távon nem szabad hagynunk, hogy így burkoltan olyan cégek kapjanak támogatást, amelyek ugyan munkahelyeket teremtenek, de aztán el is viszik azokat máshova. Végül pedig beleírtam a véleményünkbe azt, hogy az Erasmus programot a helyi és a regionális szinten meg kell erősíteni. A képviselők számára, a helyi képviselők számára indított programokat különösen. Óriási szerepet lehet az Erasmusnak abban, hogy a helyi képviselők, politikusok részt tudjanak venni a bevált gyakorlatok cseréjében, és különösen a munkahelyteremtés szempontjából fontosak lehetnek ezek a képzések. Nagyon sok tanulni való van, egymástól is sokat tanulhatnak a helyi képviselők. Hán képviselő, vagy biztos úr ezt támogatja, ezt tegnap elmondta nekünk. Kedves kollégák, ez az képviselői munkásságom első véleménye. Remélem, hogy sikerült benne a bizottság véleményét képviselő sok oldalú, de mégis rövid módon leszögeznem, hogy mit akarunk. Remélem, hogy jó lesz az együttműködés a shadow és várom a megjegyzéseiket, hozzáfűzéseiket. Elnök. Köszönöm szépen, és most pedig az ennék jelentéstevőköz fordulok, Elizabeth Söter az első hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a szerzőnek is a bevezetést, az elvégzett munkát. Régóta együttműködünk már, alaposan megbeszéltük minden aspektusát ennek a saját kezdeményezési jelentésnek, amely a Foglalkoztatási Bizottságtól indult ki, de számunkra is nagyon fontos, mert a regionális bizottság foglalkozik azon kérdésekkel, hogy megvan-e a foglalkoztatási potenciál érvényesüléséhez szükséges keretfeltételrendszer. A jelentés felépítéséből indultunk ki, és megpróbáltuk megnézni, hogy melyik részéhez tudunk hozzászólni. A jelentéshez közvetlenül hozzákapcsolódik egy kezdeményezés, amely egyfelől arra épít, hogy a 2020-as stratégia valóban komolyan gondolja az ökológiai forradalmat, ugyanakkor a foglalkoztatás ügyi aspektusaira az ökológiai váltásnak kevés hangsúlyt helyez. A spanyol elnökség ugyanakkor meghirdette, az új munkahelyek, jó munkahelyek programot, amit a belga elnökség is folytatni kíván. Mindkét elnökséggel egyeztettem erről, és ez így van. A Szociális Bizottságban írt jelentésem előkészítés során legalább 20 szakmai szöveget olvastam, a G20-ak, a G8-ak Napi rendjén is nagyon fontos szerepet játszik a foglalkoztatás. A zöld munkahelyekről is beszélnek. A munkaügyi világszervezetnek is van egy zöld munkahely definíciója, és a, a foglalkoztatási miniszterek a G8-ak konferenciáján is beszéltek róla. Ezek a szakmai anyagok egyértelműen rávilágítanak, hogy gyakran baj van a keretfeltételeivel a foglalkoztatási potenciálnak ahhoz, hogy a foglalkoztatási potenciált kihasználjuk, tehát keretfeltételeket kell teremteni. Szerencsére most már van egy zöld váltási igény, de ha van is ilyen igény, és oda is mennek a befektetők, hogy érdemes ebbe befektetni, megvan a politikai stabilitás is hozzá. Ugye Németországban, amikor a foglalkoztatási potenciáról beszélünk, akkor ott százezereket érint ez, és nagyon fontos kérdés valóban a stabilitás, a politikai stabilitás, hogy nehogy a megteremtett munkahelyek megszűnjenek hamar, mert a politika úgy dönt, rossz döntést hoz később. Tehát a stabilitás alatt ezt értem, és nekünk is azon kell lennünk a regionális bizottság eszközeivel, hogy olyan legyen a politika, amely kiszámítható. Kiszámítható mainstream politikára van szükség, amely a zöld munkahelyeket nem csak megteremti, hanem meg is védi, és bebizonyítja, hogy a régió, az ipar, a város számára szükségesek ezek a munkahelyek, mégpedig hosszú távon. Azért említem a várost is, mert a város is általában a munkahelyteremtés szempontjából a legfontosabb földrajzi régió. Amint azonban a városokról beszélünk, a mobilitásról is beszélni kell, és kiderül, hogy gyakran például hiányzanak azok az infrastruktúrás beruházások, amelyek a mobilitás alapjai, mint például a kerékpárutak, a kerékpártárlók, Sok európai tanulmány kimutatja azt, hogy a munkahelyre járás és a munka találás szempontjából nem mindegy, hogy órákat kell utazni a munkahelyre, vagy csak perceket. Vannak pozitív és negatív kicsengésű becslések, remélem, hogy az utóbbiaknak nincs igaza, de mind a kétféle becslés azt mondja, hogy a keret feltételeken múlik minden, és ilyen értelemben nagyon fontos mindaz, amit Roy úr elmondott, tehát a kutatás, az urbanizáció kutatás, a regionális fejlesztés, a városokra vonatkozó regionális fejlesztés, az ökológiai kutatás, a klímaváltozás elleni harcban elvégzendő kutatás mind-mind tehát besorolható a keretfeltételek ö, körébe. Ezek mind közvetlenül kihatnak, ezek a kutatások és eredményeik a foglalkoztatásra. Örülök, hogy pont most Nisztelői úr ebben a témában elmélyült, mert így a két jelentés nagyon szépen kiegészít egymást ebben a pillanatban. Azt tartom a legfontosabbnak, hogy a regionális bizottság ö, fogalmazza meg a regionális aspektust, és akkor mi is tudunk erre építeni majd a Szociális Bizottságban, hogyha egymás mellett van a két szöveg, és mind a kettő ugyanazt állítja, mégpedig azt, hogy a keretfeltételek komplex megteremtése több ágazatra, területre kiterjedő feladat. Vesztel asszonyjal már négy szemközt megalapodtunk, hogy ezt így képzeljük el, remélem, hogy a kollégák is mögé sorakoznak ennek az elképzelésnek. A regionális és strukturális alapok nagy része fordítható, tehát így a zöld váltás céljaira. Ha jó helyre és jókor mennek ezek az európai pénzek, akkor igenis lehet, bizonyítottan lehet munkahelyeket teremteni. Kihasználatlan nagyon ez a foglalkoztatási potenciál, amelyet most akkor megpróbálunk kihasználni. Elnök. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy mások is szeretnének-e hozzászólni, nem jelentkeztek hozzászólásra. Vlaszák úr, ha csak a, ez a többi előadó nem kíván szólni. Vlaszák úr, tessék. Köszönöm szépen elnök asszony, kedves képviselőtársak, nagyon örülök neki, hogy az előadó a városi közlekedést hangsúlyozta a munkahelyemteremtésnél, mert személy szerint úgy gondolom, hogy igen, nagy kihasználatlan lehetőségek vannak ebben. Úgy gondolom, hogy ez prioritás képez a legtöbb településünk, városunk esetében. Vannak nagy tervek, nem mindig van hozzá finanszírozás. Felhívást kell intézni az önkormányzatokhoz, hogy több pénzt állítsanak rendelkezésre, mert hogyha támogatni akarunk projekteket, akkor finanszírozásra van szükség. Új járműveket is kell vásárolni, nem csak infrastruktúrát építeni, úgyhogy szeretnék rámutatni, hogy közelről kell nyomon követni, hogy mire is fordítják a pénzt. Az Erasmus projekt, ami a helyi és regionális önkormányzati tisztségviselők, képviselők tapasztalatcseréjét pártolja, még rendelkezik forrásokkal, nem használtunk fel minden forrást. Egy tanulmányt készítettünk, még nem sikerült azonban a helyi képviselőket, helyi tisztviselőket csere programra küldeni. Szeretném, hogyha többet tudnánk ezen a területen elvégezni. Köszönöm szépen, Lambert van Nistelrooy következik. Köszönöm. Köszönöm az előkészítő munkát. Azért fontos szerintem, hogy összekössük ezt a témát a zöld gazdaságban született helyi kezdeményezések témájával. Amennyiben nincs regionális vízió vagy települési vízió, akkor nem lehetünk sikeresek. Meg vagyok győződve róla, hogy regionális dimenzióra van szükség. A foglalkoztatást integrált vízióval, koncepcióval lehet csak javítani a területi eh, dimenzió és az integrált eh, koncepció nagyon fontos, tehát ezt szeretném hangsúlyozni. Második dolog, amit megemlítenék, annak a szükségessége, hogy a különböző szintek között koordináljunk, illetve harmonizáljunk. Úgy gondolom, hogy léptékbeli eh, hasznot hajthat, hogyha a települési, regionális és nemzeti eh, koncepciókat eh, egyeztetjük, így nem kell mindig újra feltalálni a spanyol viaszt. Az Európai Bizottság eh, egy dokumentumot is kiadott az elektromos személygépkocsiról, és annak a hatásairól minden város saját kezdeményezést hoz, de úgy gondolom, hogy fontos a koordináció. Fontos lenne a különböző szintek között jobban harmonizálni a kérdést. Néhány ezirányú módosítást be is nyújtottunk. de ettől függetlenül továbbra is prioritást képez az, amit önök prioritásként határoztak meg. Néhány kiegészítést akartam csak tenni, köszönöm szépen. Sajnálom, nem vettem észre, hogy a néppárt eh, koordinátora, illetve raportőrje is jelentkezett, úgyhogy most öné a szó. Először is szeretnék köszöntetet mondani jelentéskészítőnek ezekért a javaslatokért, és azért, hogy véleménytervezetét elkészítette. Teljes mértékben egyetértek a kollégákkal, a helyi önkormányzatoknak, közösségeknek lehetőségük kell, hogy legyen az aktív részvételre a megfelelő képzés megy jó oktatás kialakításában. Amikor az európai intézmények fontos dokumentumokat készítenek, mint amilyen például a 2020-as stratégia, amik a mobilitást is érintik, akkor ne feledkezzünk meg a mobilitásról, a zöld politikáról, és arról sem, hogy az új tagállamoknak van behozni valójuk ne feledkezzünk meg az infrastruktúráról, és itt nem csak a technikai infrastruktúráról, hanem a fizikai infrastruktúráról is szó van. Mindazonáltal egy kicsit meglepett az a javaslat, hogy a teljes foglalkoztatás társadalmát kívánjuk elérni. Én már éltem a kommunizmus, szocializmus éveiben is, amikor a teljes foglalkoztatás realitás volt ugyan, de absztrakt, elvont realitás. Tehát felteszem a kérdést, hogy valóban lehetséges-e teljes foglalkoztatású társadalmat elképzelni, esetleg át kellene ezt fogalmazni egy kicsit. Anmurak úr következik, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, néhány észrevételt szeretnék tenni. Először is, ami engem meglepett, az az, amit Westfalen asszony mondott erről a kérdésről. Milyen szempontból, ha eddig nem sikerült megoldanunk ezt a problémát, a fiatalok és a dolgozóknak a munkahelyre közlekedését, akkor hogyan fogjuk ezt megvalósítani most? Ez probléma van, ez vitathatatlan különösen olyan országokban, mint például Görögország, vagy az új tagállamokban, ahogy nevezni szoktuk őket. Valódi probléma ez, de nem ö, igazán függ össze azzal a kérdéssel, amiről most beszélünk, legalábbis az én véleményem szerint miről is van itt szó, tisztelt elnök asszony, nem fér kétség ahhoz, hogy nagyon fontos, nagyon nagy összegű tőke fog beáramolni a gazdaságba. Ez talán majd lehetővé teszi a válságból való kilábalást, ami a kapitalista rendszernek a válsága. Most tetszik vagy nem tetszik a zöld gazdaság, ez mindenképpen létre fog jönni. Nem tudom, hogy tudnak-e róla, de múlt héten a Frankfurter Allgemeine Zeitung megjelentetett egy cikket arról, hogy a Kína hogyan halad a zöld technológiákban, a világpiachoz, Németországhoz és másokhoz képest. Ez egy probléma, amivel a bizottságnak kell foglalkoznia. A többi dolog egy kicsit másodlakos. Tehát mindössze azt szeretném mondani, elnök asszony, hogy amennyiben a stratégia megint csak a jövedelemre, a nyereségre támaszkodik és épül, akkor az, amit mi szeretnénk a foglalkoztatás és egyéb szociális célok érdekében megvalósítani, az nem fog működni működni. Még konkrétabban fogalmazok. Ami elhangzott, ez igaz, a városok alkotják azt a, az övezetet, azt az ágazatot, amelyek hasznosak, és ami fel fogja használni a zöld technológiát. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy csak a városok. Például van egy probléma, ami nagyon jelentős, és meg kell oldani a különböző régiókban. Például gondolok itt Görögországra és más országokra. Nagy egységeket, energiatermelő egységeket, biomassa egységeket kell létrehozni, aminek a környezetre is komoly hatása lesz, akkor milyen orientációt szeretnénk követni? Mi a célunk? Most akkor ö, szélgépekkel vagy ö, fotovoltaikus egységekkel fogjuk ö, telerakni a vidéket, mert ez a zöld gazdaság. És akkor második kérdés, a városok, amiről szó volt, biológiai tisztítás, a hulladékok újrahasznosítása. Itt nagyon súlyos problémák vannak. Görögországban például, amennyire én tudom, vagy Szlovéniában is, de más országokban is. Ezek a technológiák, ezek most végül is zöld technológiák, vagy nem igazán? Harmadik kérdés most, hogy új á, ipari ágakról, új technológiákról beszélünk, e, rendben, regionális szinten megoldhatóak a problémák, ugye ezt láttuk abban a jelentésben, amit elfogadtunk. Azonban alapvetően olyan vállalatokról, ágazatokról van szó elsősorban, amelyek nagy volumenben működnek, tehát nem lehet egy ország szintjén vagy egy régió szintjén megoldani a problémát, ha nem, használ, nem határozzuk meg a tömegtermelés feltételeit vagy az exportot, hogyan fogjuk ezt elérni? Akkor visszajön megint a versenyképesség kérdése, a verseny, vagy olyan kérdések, amikről már volt szó. Tehát hogyan fogjuk megoldani, hogy a válságokat elkerüljük, és ugyanakkor az igényeket kielégítsük, tehát, és zárásul. Hogyha jól akarjuk felhasználni az Európai Uniós, eh, vagy a kohéziós alapnak a hiteleit, akkor fontos, hogy a konvergencia céljai egyértelműek és világosak legyenek. Nem lehet átérni áttérni egy zöld gazdaságra, hogyha az például nem illeszkedik a termelési egységek létrehozásához a különböző térségekben, oly módon, hogy az ipari lemaradást is valahogy behozzuk, ami egyes térségekben megnyilvánul. Köszönöm szépen! Sehr dankbar, weil äh, Westfeld és Schlöter asszonyoknak köszönöm az elmondottakat. Ha kohéziós és regionális politikáról beszélünk, akkor eddig az volt a fejlesztési politika fő súlypontja, hogy azért kell a régiókat támogatni, hogy versenyképességüket növelni tudják. És ezáltal a foglalkoztatást is növeljék. Eddig mindig arról vitáztunk, hogy a Lisszaboni stratégia azért bukott meg, mert az egész Európai Unió elvesztette azt a gazdasági lendületét, amelyre törekedett, és ezt a témát még nem dolgoztuk föl igazán, nincsen igazán új stratégia, van ilyen cím, hogy EU 2020, de ez hirtelen most új lendülettel csak szavakat vagdos hozzánk, szép és okos gondolatokat, csak szerintem nem megy eléggé a részletekbe. Mert voltak a Lisszaboni stratégiában is sikeres részek, és ezeket mintha elfelejtettük volna. Például ilyen volt a kohéziós politika. Ha 2004 és 7 között 12 államnak sikerült belépni az EU-ba, és ezek a régi tagállamoktól megkapták a szolidaritási támogatást a kohéziós politika formájában, akkor ez igenis siker. Még akkor is, hogyha nem minden régió egyformán részesült ebből. És ezt a sikertörténetet kéne folytatni, amennyiben továbbra is az embereket helyezzük a támogatási politika központjába. A régiók, a helyi közösségek polgárait, és a pénzügyi gazdasági válság kapcsán elsősorban az ő munkahelyeik megőrzésére irányuló tevékenységet folytatunk a politikában, és nem csak ez, mellesleg mondom ezt a gondolatot, hanem erre kéne felépíteni, erre a gondolatra a regionális és strukturális politika egészét, és nekünk arra kéne törekednünk, hogy ez így legyen. Örülök annak, hogy a két szerző, ha nem is minden részletbe menően, de mégiscsak megfogalmazták azt, hogy hol van a regionális fejlődés motorja. Az innovációban, a kutatásban, a képzésben, a hosszú távú foglalkoztatás záloga a városi fejlődésben van tehát, a városi dimenzióban, ott, ahol a kutatás, a fejlesztés, az oktatás történik, és ezért meg kell erősíteni a városok támogatását. Csak akkor hoztak eddig is a helyi és regionális és európai erőfeszítések, hogyha a városokat nem felejtik ki a sorból, hiszen a munkahelyteremtés elsődleges központjai a városok. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászólónk volt a listán, és eh, nem tudom, még más is kívánne hozzászólni, akkor eh, átadom öné a szó. Köszönöm szépen. Hogy ne ismételjem el azt, amit a kollégák már elmondtak, mindössze annyit tennék hozzá, hogy köszönetemet szeretném kifejezni jelentés készítőjének, és két gondolatot szeretnék hangsúlyozni. A támogatása az Erasmus kísérleti projektnak a regionális és a ö, helyi hatóságok szintjén szerintem ez fontos, ezt folytatni kellene, és nagyon remélem, hogy az Európai Bizottság segítségével meg fogjuk találni a támogatást, ami szükséges ahhoz, hogy ez a projekt folytatódjon. A második dolog, amit szeretnék kiemelni, az a szerep, amit a helyi önkormányzatok játszhatnak abban, hogy új kompetenciákra tegyenek szert. Elnök, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Westphal asszony kíván-e hozzászólni ahhoz, amit hallottunk a kollégáktól. Ganz kurz, also ich möchte mich erstmal bei allen... Nem hosszan, de azért mégis szeretnék még szólni. Meg szeretném köszönni mindazoknak, akik a vitában megszólaltak, hogy együttműködtek velem, és hogy visszajeleztek nekem. A közlekedés dimenzió hangsúlyozása fontos, számomra új aspektus, és úgy tűnik, hogy Erasmus ügyben is egy húron pendülünk, hogy igenis fontos az Erasmus a helyi politikusok számára. Én magam is egyébként kommunál politikus vagyok, tehát helyi politikus, és tudom, hogy mennyire fontos a helyes döntések szempontjából az, hogy mit tudnak, mit láttak életükben a helyi képviselők. Szele úr éppen elmondta, hogy nem csak az új munkahelyek teremtése, hanem a meglévők megőrzése is prioritás. Luther asszony is ezt leszögezi egyébként a jelentésében, és nem akármilyen munkahelyeket akarunk teremteni, hanem minőségi munkahelyeket. A Szociális Bizottság számára gondolom, amit lehetett, elmondtunk, együttműködésünknek tanulságát adtuk, és előre köszönöm azoknak a kollégáknak, akik végigkövetik majd ezt a jelentést és ezt a véleményt, és még a jövőben is majd hát hozzá teszik a magukét. Köszönöm. Ezzel úgy tűnik, hogy akkor ezt a napirendi pontot lezárhatjuk, és emlékeztetem a kollégákat, hogy a módosítók benyújtási határdéje május 4-e 12 óra. A véleményről pedig június 22-én fogunk szavazni a szakbizottságunk ülésén. Köszönöm a szerzőnek, a shadowknak a munkát, és azt hiszem, akkor rátérhetünk a következő napi rendi pontunkra, ami az Európai Bizottsággal folytatandó eszmecsere a Regionális Fejlesztési Bizottság által javasolt kísérleti projektekről. Üdvözlöm a bizottsági képviselőket. Ezek olyan projektek, amelyeket 2009-ben fogalmaztak meg a mi bizottságunk javaslatára, és azt kértük a főigazgatóságtól néhány hónappal ezelőtt, hogy számoljanak be nekünk ezen általunk javasolt projektek sorsáról. Februárban választ kaptunk erre, megkeresésre ezt tovább küldtem a kollégáknak, és most ma eljutottunk oda, hogy itt van a DG Regio néhány szakembere körünkben, hogy közvetlenül tájékoztasson minket a kísérleti projektekről. Tudják a kollégák, csak a bizottságiaknak mondom, hogy éppen most készítjük elő a 2011-es költségvetésről szóló vitát, és döntéseket, és ebből a szempontból nagyon nem mindegy, hogy mit tudunk a kísérleti projektjeinkről, hol tartanak azok, esetleg még meg lehet-e újakat fogalmazni. Ez a mi döntéshozásunk szempontjából is, tehát pontosan most éppen időszerű és fontos. Ki kíván először szólni az Európai Bizottság részéről? Parancsoljanak! Good morning. Jó napot kívánok, nagyon köszönöm elnök asszony. Örülök, hogy megszervezték ezt a véleménycserét, ezt az eszmecserét. Ahogy ön is elmondta, februárban készítettük el az állapotról szóló jelentést. Én szeretném önökkel megismertetni kollégámmal együtt valamint azon kollégákkal, akik napi munkájukat végzik ezekkel a projektekkel. Mert február óta is már több projektben sok minden történt, és ezekről is tájékoztatást kívánunk adni, ahhoz, hogy világos legyen a jelenlegi helyzet. Továbbá a négy projekten kívül, amiről beszélni szeretnék a Regi Bizottság nevében. A DG Enterprise, tehát a vállalati főigazgatóságtól is van itt jelen egy kollega, aki tud arról az ágazatról is beszélni, amiben ugyancsak részt vettünk, tehát ez is része ennek. Amennyiben egyetértenek, akkor a PowerPoint prezentáció segítségével szeretném felvázolni önöknek a különböző projekteket, és ebből megismertetni, hogy hol is tartunk most. Először is kezdeném a páneurópai roma integrációs koordinációs módszer projektet. Ez a kísérleti projekt egy újszerű, innovatív megközelítését alkalmazza a roma közösségek kere háruló nehézségek megoldásában. Itten eh, arról van szó, hogy integrált módon eh, közelítsük meg a roma közösségeket. Ezek a, ez az ő helyzetükben egyértelmű kapcsolatot jelent-e között, a projekt között és az úgynevezett mainstream tevékenységek között. Úgy gondoljuk, hogy az az tudás, amit ebből a kísérleti projektből szerezhetünk, az a különböző projektek megvalósításának minőségét segítheti ebben a közösségnek a vonatkozásában ezt a mainstream programból finanszírozzuk. Ahhoz, hogy kibontakoztassuk ezeket a projekteket, konzultáltunk az érdekeltekkel is. Ez két nagy szeminárium alkalmával valósult meg, 2009. május 13-án és június 25-én. Ezeknek a tárgyalásoknak a során értettük meg azt, hogy pontosan mik lennének a legcélszerűbb akciók, ezeknek a kísérleti projekteknek a keretében, és ennek megfelelően építettük fel ezeket a projekteket. Valójában négy prioritást neveztek meg, ahol fontosan lenne a kísérleti projekt. Az első az a kisgyermekkori nevelés és kisgyermekkori gondozás. Nagyon jól érthető, hogy az oktatás az egyik alapvető eleme az integrációnak ebben a hátrányos helyzetű közösségben, és minél előbb el kell kezdeni a gyerekeknél. A, a fő cél, az az, hogy a meglévő jó gyakorlatokra építsünk, és ezeket vigyük tovább, illetve innovatív megközelítéseket alkalmazzunk. A másik terület az pedig a az önfoglalkoztatás és a mikrohitelek. Mint önök is tudják, a roma közösségek hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon, nagyon nehéz munkát találniuk, és nagyon gyakran jobb eredményt hozhat az, hogyha ezek az emberek vállalkozóvá válnak és saját vállalkozást folytatnak. Éppen ezért vetődött fel az, hogy támogassuk az önfoglalkoztatást, méghozzá a mikrohitelek segítségével ez 5000 eurós támogatás lehetővé teheti azt, hogy egy személy mondjuk vegyen egy gépkocsit, amivel utána mondjuk árut szállíthat a piacra, és így egy kis vállalkozást hozhat létre. Tehát az elképzelés, hogy az önfoglalkoztatást mikrohitelek segítségével ö, elő. Harmadik dolog a tájékoztatás és a ö, az ismeretek megadása. Fontos, hogy a széles társadalom is megismerje ezeket a specifikus problémákat, amik a roma közösségeket érintik. Ugyanakkor fontos, hogy az intézkedések azok pedig magát a roma közösséget célozzák meg. Fontos a kölcsönös megértés is, fontos jól látni, hogy mi az, amit lehet tenni, és hogyan küzdhetők le a nehézségek, mert sok esetben nagyon kontraproduktív eredmények voltak a múltban. Negyedik dolog pedig az adatgyűjtésbe, értékelésbe fektetett eszközök és módszerek, amik alapját képezik a megfelelő politika alakításnak ehhez szükséges az a tudás, ami aztán majd a jövőben a megfelelő döntéseket segíthet meghozni. Ez a kísérleti projekt, ez elindult, és úgy döntöttünk, hogy ezt egy jó részét alvállalkozásba adjuk ki legalábbis a végrehajtását, mivel nem rendelkezünk azokkal a forrásokkal, amik szükségesek lennének ahhoz, hogy ezt mi magunk végezzük el. Továbbá más szereplőknek a tudás, szaktudása is hasznos lehet számunkra. Ezért egy felhívást eh, eh, indítottunk annak érdekében, hogy megtaláljuk a megfelelő partnereket ehhez a projekthez, és az értékelési eljárás 2009-ben eh, zajlott le, volt egy értékelőbizottsági ülés, és a kiválasztott szervezetek 2010 márciusában kapták meg a tájékoztató levelet, tehát a közelmúltban. Jelenleg a kiválasztott szervezetekkel folytatjuk a tárgyalásokat a különböző technikai kérdésekről, amelyek az egyes projektekkel kapcsolódnak. Hogy ki mindenkivel fogunk dolgozni az elkövetkezendő években, Először van a roma oktatási alap a kisgyermekkori programokra, a másik a polgári alapítvány, ez a egy önfoglalkoztató és mikrohitelkel foglalkozó szervezet, és a Spolu International, ez pedig egy ismeret és tájékoztatási szervezet. 1,9-1,5 és 0,9 millió a támogatás az egyes szervezeteknek. Nagyon fontos ez számunkra, hogy el is eldöntöttük, hogy a forrásainkat a UNDP, az ENSZ fejlesztési alapjával és a Világbankkal közösen készítjük elő és alkalmazzuk, és az ENSZ fejlesztési programjától 400 ezres támogatást kapunk, E, köz, és e a Világbankkal együttműködve készítjük elő ezt a, az adatgyűjtési és értékelési e, fejezetet. Azért említem ezt, mert ez a két szervezet már eddig is nagyon aktív volt a roma integrációs programokban a múltban, és ezért úgy gondoltuk, hogy célszerű felhasználni az ő ismereteiket is ezen a területen. Vannak terveink 2010-re, hogy egy, összeszervezünk egy konferenciát az adatgyűjtés értékeléséről, valamint valószínűleg látták ö, itt ezt a ö, ö, posztert is, ez pedig a roma ö, közösség támogatására irányul. Egy a az épületre helyeztük ki, a Berlemon épületre ezt, és ez április 8-ától eh, 11-éig volt kihelyezve azért, hogy a Nemzetközi Roma Napról megemlékezzünk, és ezt eh, ismertessük. Tehát a romák vonatkozó kísérleti projekt már megvalósulási fázisban van, Hogyha egyetértenek, akkor folytatom a második projektünkkel, ami az Erasmus a helyi és regionális képviselők számára. Amikor elkezdtük e, e, ennek a kísérleti projektnek a tárgyalását, akkor voltak bizonyos nehézségek a tekintetben, hogy megértsük, hogy melyik lenne a leghelyesebb módja a tovább lépésnek. Ezt láttuk, hogy ennek a projektnek komoly anyagi igényei vannak. Egyrészt a bizottság részéről is kap támogatást, de az is fontos, hogy az adott jelentkezőknek is biztosítható legyen a kellő mobilitás. Ezek helyi választott képviselők elsősorban. És hogyha azt is láttuk, hogyha ezt komolyan szeretnénk megvalósítani, ami egyébként a célunk, akkor megfelelő metodológiára is szükség van a jelentéskészítéshez, és hogy biztosítsuk azt, hogy ez a mobilitási tevékenység valóban releváns. És nagyon fontos, hogy mi lesz ezeknek az eredménye. Úgy értelmeztük, hogy ennek hogy mindenképpen ezt egy hozzájárulásnak tekintjük hosszabb távon ahhoz, hogy kapacitás képes, képítés valósuljon meg helyi szinten. Ehhez volt szükséges, hogy hosszú távú perspektívákban gondolkodjunk. Azért, hogy még világosabb legyen, és jól lássuk azt, hogy mi az, ami megvalósítható az ilyen projektek kialakításában, úgy döntöttünk, hogy létrehozunk egy megvalósíthatósági tanulmányt. Ehhez egy szerződést kötöttünk az Ecotec Ecoris szervezettel, és az a döntés született, hogy teszteljük azt, hogy a elképzelhető célcsoport, tehát hogyan érdeklődik ez iránt, kiválasztottunk egy mintát a helyi választott képviselőkből és érdekeltekből, mert úgy gondoltuk, hogy talán ez a legjobb modell. Végül kértünk egy a szerződést elnyerő cégtől, eh, hogy 2010. januárig készíts el a jelentést. Egy kis csúszás van, és most a jelentés tervezet most került beterjesztésre, és ennek a folyik a vitája a partnerek körében Jelenleg annyit tudok erről mondani, hogy eh, csak néhány előzetes következtetésről tudok beszámolni. Eh, egy tényfeltárás jelenleg még folyik a szerződővel együtt. Azt tapasztaltuk, hogy eh, túl azokon a kérdéseken, amelyek arra vonatkoznak, hogy mennyire uh, áll rendelkezésre a megfelelő idő és a, a célcsoport, illetve a megfelelő finanszírozása hozzájárulás. Vannak egyéb kérdések is, amikkel ugyancsak számolni kell. Például a különböző nyelvi akadályok. Hogyan tudjuk kezelni azt, hogy helyi szinten sok esetben nagyon korlátozottak a lehetőségek arra, hogy a politikusok idegen nyelven is kommunikálni tudjanak. Fontos az ilyen eszmecseréknek az időtartama beszéltünk arról is, hogy melyik forma lenne a legcélszerűbb ahhoz, hogy minél kézzelfoghatóbb eredmények jöjjenek létre, és konkrét részvétellel. Tehát a valódi csere úgy tűnik, hogy talán nem a legmegfelelőbb megoldás. És tisztelt elnök asszony, azt is fontos elmondani, hogy megvizsgáltuk a hasonló rendszereket, amik már léteznek a, az Európai Bizottságnak, annak érdekében tettük ezt, hogy megnézzük, hogy ehhez milyen források szükségesek, illetve milyen gyenge vagy erős pontokkal kell számolnunk arra is gondoltunk egyértelműen, hogy egy ilyen modellt javaslunk, akkor az nem egy olyan dolog, amit turisztikai tevékenységnek kellene felfogni, hanem itt valódi, igazi hozzáadott értéket kell, hogy hozzon, hogy igazi tanulási folyamat jöjjön létre. Tehát a megvalósíthatósági tanul, tanulmányban 11 munkaműhelyet hoztunk létre az érdekeltekkel helyi és regionális szinten 9 tagállamban, és globálisan elmondható, hogy a visszacsatolás rendkívül pozitív. Tehát a potenciális jelöltek, akik részt vennének egy ilyen rendszerben, azt jelezték, hogy célszerű ezt fejleszteni. Ugyanakkor aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnak ehhez megfelelő időt szakítani, valamint hogy csak korlátozott mértékben tudnak ilyen cserékre anyagi eszközöket találni vagy biztosítani. Tehát ezek olyan tények, amelyekkel feltétlenül számolnunk kell. Most mi legyen a következő lépés ebben a projektben? Ahogy önök is tudják, szeretnénk segítséget nyújtani, és ahogy Hansel úr már tegnap elmondta, az a célunk, hogy egy globálisan pozitív megközelítést alkalmazzunk. Ehhez az szükséges, hogy tovább tárgyaljunk azokról a lehetőségekről, amelyek a legígéretesebbnek tűnnek, és ezeket kellene talán konkrétá tenni. Fontos, hogy megvizsgáljuk azt is, hogy milyen lehetőségek vannak a meglévő eszközökben, mint például a különböző együttműködési programokban, ez lehetne egy megoldás, hogy és esetleg kielégítő lenne azon igényeket figyelembe véve, amelyeket beazonosítottunk a helyi választott személyek szintjén. Még túl korai lenne bármit mondanom arra, hogy melyik irányba kívánunk tovább lépni. Kérném önöket, hogy adjanak egy kicsit több időt, hogy ezt meg tudjuk vizsgálni, mert olyan javaslatokkal szeretnénk előállni, amelyek valóban megalapozottak, és figyelembe veszik azokat a nehézségeket, amelyek felmerültek, és olyasmit szeretnénk javasolni, amiről úgy gondoljuk, hogy igazán működőképes lesz, és meghozza azokat az eredményeket, amik önök várnak ettől. A, a következő pilot fellépéssel kapcsolatban szeretném megkérdeni kollégát, hogy a globális léptékű projektekről számoljon be. Jó napot kívánok, tisztelt elnök, azt is köszönöm szépen a meghívást, hogy erről a fontos pilotprojektről beszélhetek. Az elnökasszony korábbi tisztségében regionális politikával foglalkozó biztosként jól megismerhette ezt a területet. A pilotprojektek finanszírozásának köszönhetően jelentősen növekedett ennek a területnek a jelentősége. 2009-ben 2 millió euró, az idén másfél millió euró van ebben a keretben. Én nagyon röviden szeretnék emlékeztetni arra, hogy miért is kezdtük meg ezt a munkát. Az Európai Parlament felhatalmazása alapján megpróbáltunk egy stratégiai partnerséget kialakítani a bizottság és harmadik országok között regionális politikai együttműködés terén. Nagyon sokan kérnek információt azzal kapcsolatban, hogy az EU hogyan is valósítja meg a regionális politikáját. Másfelől elég nagy tapasztalata van az Európai Uniónak, több mint 20 éves tapasztalata a regionális politikák vitelében, különösen a sokszintű kormányzás helyzeteiben. az Európai Unió nemzetközi imidzséhez is szeretnénk hozzájárulni. Végül pedig úgy gondoljuk, hogy a regionális politika kiváló alkalom arra, hogy elmagyarázzuk külső országoknak, hogy az európai értékeket miként próbáljuk megvalósítani a nyitott piacok mennyire fontosak, közbeszerzési szabályok betartása, fenntartható fejlődés, környezetvédelmi szabályok betartása, illetve az esélyegyelőség megvalósítása. Ezekhez a feltételekhez van kötve az Európai Unióban a regionális politika, az egy értékrendszer, ami a harmadik országokhoz fűződő kapcsolatainkban is fontos. A pilotprojekt 2009-es megvalósítása során négy kategóriára osztottuk a munkaprogramunkat, egyfelől konferenciákat, szemináriumokat szerveztünk, aztán csereutazásokat, tanulmányutakat a regionális fejlesztéssel foglalkozó tisztviselők számára. Tanulmányokat készítettünk, és közleményeket, dokumentumokat adunk ki. Nem szeretnék sokat beszélni, csak az egyik programról a négy közül szolgálnék némi információval. 2009. május 11-én, 12-én az első nemzetközi regionális fejlesztési szemináriumot tartottuk Brüsszelben 300 résztvevővel. Az ASEAN mm, részére szintén tavaly májusban szerveztünk konferenciát, és a regionális nyílt napokon októberben is sok látogatónk volt. Együttműködés és a, a Nyugat-Afrikai Gazdasági és Együttműködési Unió bevonásával Burkina Fászóban volt egy konferencia. Ami a csereutakat és a képzéseket illeti, 40 brazil tisztviselő látogatott el az Európai Unió régióiba, azt tanulmányozandó, hogy miként valósítják meg a regionális fejlesztést, szektorális területeken például. Kína és Dél-Kelet-Anglia eh, között eh, tapasztalatcserét eh, szerveztünk, klasztereket mutattuk be, Cambridge példáján alapvetően, és a hat közép-amerikai országgal is voltak csereutazások, ugyanúgy, mint Brazília esetében a kihívásokat vizsgálták, illetve a végrehajtási módszertant, a közép-amerikai e, kezdeményezés különösen érdekes, mert e, ott e, egy szupranacionális fejlesztési alap létrehozásán gondolkodnak a hat ország részére, és az Európai Unió regionális fejlesztési és kohéziós alapjának működése mintájára működtetnék ezt a tanulmányokról. 2009-ben eh, eh, szerveztük meg ezt a munkát, illetve alakítottuk ki a referenciákat Ukrajnára vonatkozó eh, tanulmány készül, az ukrán régiókat tanulmányozzuk, és határon túlnyúló tanulmányokat is készítünk Európai Unió környezetében, illetve Latin Amerikában, és az idén, az év vége előtt lesz egy konferencia Ecuadorban, ahol az eredményeket bemutatják. Mercosurral is együttműködünk, és az OECD eh, támogat bennünket eh, Brazília eh, területi áttekintése tárgyában. 2009-ben indult ez a munka, 2010-ben várhatóak az első eredmények, illetve 2011 első felében. Kommunikációs eszközöket is kialakítottunk, fogalmazhatok így a regionális politika exportja érdekében. Valószínűleg önök közül többen is látták már azt az információs csomagot, ami az EU regionális politikájáról szól. Kérdőjeles a cím, mert konszenzusos alapon működünk, semmiképpen nem szeretnénk felülről lefelé utasításos rendszerben működni. Sikerült a 20 éves tapasztalat alapján hasznos tényezőket meghatározni ez a párbeszédhez. 2010-ben a munka folytatódik, ahogy jeleztem. A 2009-ben eh, létrehozott keretből néhány idei akcióval kapcsolatban hadd mondjam el, hogy a brazil régiók mindegyike számára nyílt napokat tartunk Brüsszelben, illetve munkamegbeszéléseket, technikai megvalósításról, például a pénzügyi ellenőrzésről és auditról, illetve az információs rendszerek működtetéséről, a Shanghai Expo ügyében a kínaiak is részt vesznek ebben. Argentina szintén jelentkezett, szeretné elmélyíteni a párbeszédet az Európai Bizottsággal és valószínűleg az OECD-vel, a munka folytatódik Ukrajnával, és eh, Dél-Afrika, illetve Ausztrália vonatkozásában is. A figyelem középpontjában azonban az a négy ország áll, amelyekkel megállapodást kötött a bizottság, Kína, Brazília, Ukrajna, és természetesen a többi országból jelentkező adhok igényekkel is foglalkozunk az erőforrások függvényében. Nagyon nehéz előrejelezni, hogy a munkaprogram miként fog alakulni hónapról hónapra. Van egy terület, ahol administratív változások alakultak ki. Ilyenkor más országok köszik át a főszerepet, Oroszország 2009-ben nagyon passzív volt, 2010-ben viszont nagyon élénkek a kapcsolatok. Kínával viszont az a helyzet, hogy 2009-ben volt zajosabb a viszony, 2010-ben pedig elcsendesedett. Azt mondhatom, hogy sokkal nagyobb az igény, mint amit ki tudunk elégíteni. A világ minden adminisztrációja érdeklődik ez iránt, az újra elosztási módszer iránt, amit kohéziós politikának hívunk az Európai Unióban. Nagyon nehéz erre az igényre sikeresen megfelelni. Pilot projektek nagyon sok innovatív eh, eh, kezdeményezést eh, szültek, tettek lehetővé, és szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek a támogatásukért és Hübner asszonynak, különösen az elnök asszonynak, illetve Lambert von Nistelrooy is szoros kapcsolatban álltunk az elmúlt 18 hónapban. Végül, de nem utolsó sorban az Európai Bizottságon belül dolgozók számára nagyon érdekes volt tükröt tartani így magunk elé, és látni, hogy mit is végzünk a regionális politikában. Eh, el kell gondolkodni azon, hogy hogyan tudjuk sikeresen elmagyarázni ezt eh, a harmadik országoknak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, köszönöm a támogatásukat a pilot projektekhez. Köszönöm, Rani. Én pedig a negyedik pontról szeretnék beszélni, a negyedik területről, az előkészítő intézkedésekről, a mikrohitel facilitás környezetének megteremtése kapcsán. Ezek az előkészítő intézkedések összesen 7 millió eurót költhetnek el, amelyeket az Európai Beruházási Bankkal és a Jasmine programmal közösen kell megfogalmazni ez a nem banktípusú mikrohitel adó pénzügyi intézetek fejlesztésére szánt pénz. Ezt az előkészítő intézkedést megpróbáltuk a, úgy tekinteni, mint a mikrohitel facilitás egyik pillérét. Ezt a 7 milliót két részre osztottuk. részben ugye az Európai Beruházási Banknak fizetünk 4 milliót, hiszen ők a Jasmine-en belül és a Beruházási Bank saját projektjén belül létrejövő projektek menedzseléséért, és ide tartozik a Progress menedzselése is, tehát logikus volt, hogy ide folyjon a pénz egy része. 2009-ben 4 milliós volt ez az össze, 2010-ben pedig a maradék 3 milliót fogjuk folyósítani. Érdemes talán elmondani, hogy mivel szerződésünk van a beruházási bankkal, a beruházási bank kiegészíti a parlamenti előkészítő intézkedésből származó pénzt, 250 ezer euró saját részsel. Mit próbáltunk elérni ezzel a 7 millió euróval? Ezt a pénzt törstőkének tekintjük, a nem bank típusú mikrohitel szervezet számára létrehozandó törzstőkének, és öt mikrovitel nyújtó intézet fog várhatóan létrejönni 2010-ben is, mint ahogy 2009-ben is ennyi jött létre, tehát mintegy 8-10 ilyen lesz, és átlagosan 900 ezer eurós törzstőkével fognak ezek rendelkezni garantálni akarjuk ezek létrehozása előtt, hogy ezek a hitelprogramok fenntarthatóak és megbízhatóak lesznek. Tehát magas szakmai elvárásoknak is megfelelnek. Amit a parlament szavazott meg számunkra, ezt az összeget egy négy éves időszak alatt fogjuk kiadni, miután a pénz kezelését a beruházási bankra bízzuk, és legkésőbb 2017-ig le kell zárni minden projektet. Nyilván vannak igazgatási költségek is, ezt 7%-ra becsültük az egész időszakra vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy ez kellően szerény előrejelzés. 2010-ben azt szeretnénk, hogy a DG Regio által kidolgozott mikrohitel programok szinergiába lépjenek a Progress facilitással, amint tudják, a Progress ezt felruházták azzal, hogy megnyisson egy hasonló projektet, és most az a feladatunk, hogy integráljuk a Jasmine programot a progress és a regionális banki struktúrákkal. Így ezek együtt már egy új dimenziót jelentenek. Összességében megközelíti ezeknek a teljes finanszírozottsága a 40 milliót, és ez már egy megfogható új dimenzió, ami talán tovább lendítheti a szponzorokat további szponzorális készségre ösztönözve őket. Nálunk van ezeknek a programoknak a ernyő koordinációs szerepe. Azon vagyunk, hogy költséghatékonyá tegyük ezek párhuzamos működését. 2010-ben tehát ezen mikrohitelfacilitások összehangolását fogjuk megoldani középtávon, és soha nem felejtjük el, hogy mi volt az eredeti célkütűzése a Jasmine-nak, illetve az önök által megszavazott kezdeményezésnek. Elnök asszony, végére értem a mondandómnak. Beszámoltunk önöknek az első négy előkészítő intézkedésről, és nem tudom, hogy most van itt a DG Enterprise, a vállalkozási főigazgatásság részéről valaki. Sajnálatos és furcsa, hogy nincsenek itt, mert tegnap beszéltem egy kollégával a DG Enterprise-tól, és konkrétan azt mondta nekem, hogy ők is itt lesznek, sajnálom, akkor nem tudom átadni nekik a szót. Viszont én magam és a kollégáim szívesen válaszolunk kérdésekre, amennyiben vannak konkrét, a napi működéssel kapcsolatos kérdéseik. Köszönöm szépen a tájékoztatást. 25 percünk van, kedves kollégák, a vitára. Az első hozzászóló, aki jelentkezett, Lambert van Nistelrooy, a globális megközelítés keresztapja. Ó, nem, nem. Minden esetre köszönöm szépen a tájékoztatást. Nagyon nagy öröm volt itt a Regi Szakbizottságban hallani ezeket a dolgokat, mert tudjuk, hogy hol vagyunk, csak azt is kellene tudni, hogy merre tartunk. Az első dolog, amit szeretnék mondani, a projektek lehetőséget jelentenek a parlament számára, hogy további többlet dolgokat is megvalósítson a szokványos dolgokon kívül az Európai Unió költségvetési tételéből. Ez nagyon fontos. Megpróbáljuk kipróbálni a dolgokat, hogy aztán tartósan a prioritásaink közé tartozzanak. Két-három év, de tudni kell, hogy sikeres-e a kezdeményezés nem szabad túl sokat várni a hosszabbítással az Európai Unió integrált politikájának kialakításával. Egy kérdés, elnök asszonyhoz is, gondolkozzunk el azon, hogy hogyan is tesszük meg a 2011-es átfogó regi javaslatot, illetve hosszabb távú javaslatunkat. Gondolkozzunk ezen. A másik dolog az információkkal kapcsolatban, ugye nem hatoltunk nagyon mélyre, de először is a romákkal kapcsolatban. Én nagyon örülök, hogy vannak javaslatok, és örülök, hogy a szocialista frakció felvetette ezt a gondolatot, amikor összeültünk, és font fontos, hogy kommunikáljunk azokkal, akik a kezdeményezést tették, megvizsgáljuk, hogy működik-e vagy nem a dolog. Azt hiszem, hogy van előrelépés, tényleg nagyon nehéz eljutni a terepre, eljutni az emberekhez, és hosszú távon megváltoztatni dolgokat mert fenntartható, tartós változásokat kellene elérni, hogy a jövőben és érezhető legyen a hatásuk. Úgy gondolom, hogy van haladás, előrelépés, és továbbra is támogatnunk kell, lehet, hogy állandó politikává válhat majd hosszú távon a helyi regionális önkormányzatokkal együtt. A második dolog az Erasmus a helyi képviselők számára. Az de azt mondja, hogy nem úgy működik, ahogy kellene. Hogyha pilotprojektet valósítunk meg, és az Európai Bizottság szokványos módszereit alkalmazza, akkor nem működik. De szerintem e, ígéretes ez is. Ez egy új megközelítés a helyi, regionális, önkormányzati emberek e, kihívásainak felszámolására európai e, tömörüléseket is használhatjuk. E, mi lenne, hogyha nekik adnánk oda a keretet, mint a mikrohétellel? Ugye inkább az egész problémát magunkra vállaltuk, ugye ezer kérdés szakadt ránk, meg a bizottságra, mit lehet, mit nem lehet, hogyan lehet, és végül nem nagyon sikerült semmit megvalósítani. Ugye két évre van szükség az, hogy bizonyíthasson az ember. Egy focistának jó pár mérkőzésen kell szerepelnie ahhoz, hogy gólt lőhessen. Tehát talán várni kell. Az innovációnál fontos a jó kapcsolatok kialakítása, és annak ellenőrzése, hogy a pénzt jól költötték -e e. Azt hiszem, hogy kihagynánk a lehetőséget, hogyha nem valósítanánk meg ezeket a szándékokat. Aztán a a világszintű együttműködés ugye nem csak a klímavédelemről szól, nem csak világkereskedelemről, tárgyalásokról, hanem arról is, hogy hogyan segíthetünk az embereknek, hogy e, a régiókat, a regionális szintet, a városi szintet e, előmozdítsák. Nagyon sok kérdés vetődik fel. És ahogy Hall úr is mondta, e, nagyon sokan kérdezik, hogy ezt a csodát hogyan valósítottuk meg itt Európában. Ugye mindenkit érdekel a világban, hogy hogyan lehetett mindezt megvalósítani, hátralépés, visszalépés nélkül. Szerintem ez egy jó kezdeményezés. Néhány kérdésem van azért. Például azt mondták önök, hogy jó az együttműködés az Európai Bizottság, az OECD és a többi között, de itt hadd kérdezzem meg, hogy a e, parlamenti képviselők mennyire vesznek ebben részt. Kérem, hogyha fontos találkozókat tartanak, akkor erről értesítsék a frakciókat is mert akkor a parlament választott képviselői is terjeszthetik a jó gyakorlatot. Én szerintem fontos lenne, hogy a hosszabb távon állandó költségvetési jogcímként, tételként fennmaradjon ez a tevékenység. évekig a határmenti régiók szervezetének elnöke voltam. Van az Interreg megközelítés, van a U-Regions, mondjuk a Pireneuson át, ívelő, együttműködés, stb. Latin Amerikában nincsenek ilyen lehetőségek egészségügyben, kereskedelemben fontos lenne Közép-Amerikában, és azt kérdezték tőlünk, hogy hogyan lehet azt megvalósítani, hogy a régiók között az emberek életében együttműködés alakuljon ki, és most ezért végeznek egy tanulmányt Latin Amerikáról. anélkül, hogy mi diktálnánk a világnak, hogy hogyan kell valamit csinálni, elmondhatjuk, hogy mi hogyan csináltuk, saját elképzeléseinket megoszthatjuk velük. Természetesen más kritériumok is működőképesek lehetnek. Az utolsó dolog a mikrohitelek. Igen, időnként egész kicsiből lehet nagyot alakítani érdemes a bizottság többi részlegével együtt működni ebben, mert bölcs az, hogyha nem egyedül lép fel az ember, hanem másokkal együttműködve. Ez egy kísérleti projekt, és hogyha beválik, akkor meghosszabbítható, az Európai Bizottság képviselői végig gondolják, hogy hogyan lehetne jól megszervezni, de nem kell minden problémát a saját vállunkra venni. Lehet, hogy a különböző szintű irányításról még beszélni kell. Köszönöm szépen mindenképpen a tájékoztatást, és köszönöm a titkárságnak, hogy ezt az értékelést a munkaprogramunkba beiktatta. 2011-2013 közötti időszakról már gondolkodunk, és szükség lesz az új ötletekre. Vannak is már ötletek, elképzelések a városi környezet, a városok helyzete lenne az egyik gondolat. Mindenképpen beszélünk majd még a jövő évi lehetőségekről. Köszönöm szépen. François Alphonse Zsó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a négy kezdeményezés nagyon érdekes. Azt gondolom, hogy az értékelés nem volt teljesen kiegyensúlyozott. Úgy gondolom, hogy a romákkal kapcsolatban tényleg nagyon hatékony, hasznos projekt valósult meg, és ez nagyon fontos is ugyanakkor nagy a csalódottság a helyi képviselők Erasmusával kapcsolatban. Azt látjuk, hogy nem sikerül konkrét megoldásokat kialakítani egy olyan programhoz, ami számunkra, választott képviselők számára nagyon fontos, nagyok a várakozások, megvan rá az igény, annak nincs értelme, hogy portugál képviselőket Finnországba vigyünk tolmácsolás nélkül. Nem lehetne fordítva hozzáállni. Például felhívást intézni az önkormányzatokhoz, akik már bemutatták, hogy milyen jók valamilyen fontos területen, a mobilitásban, megújuló energiákban, a biodiverzitás védelmében példaértékű eredményeket értek el. Ezek a települések, önkormányzatok fogadhatnának más európai régiókba küldötteket, akik egy ideig ott tájékozódnának, egy adott tevékenységgel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ez promóciója lenne a jó gyakorlatot megvalósító önkormányzatoknak, ugyanakkor gyümölcsöző cserére kerülne sor az érdeklődő képviselők részvételével Európa szerte Szerintem el kellene gondolkodni azon, hogy a leginkább jól teljesítő önkormányzatok így módon mintává válhassanak, ami a harmadik dolgot illeti. Egy kicsit zavarban vagyok, hát elég bonyolult a dolog, ami a mikroiteleket illeti, nagyon nagyok a várakozások. Szerintem nagyon sokat lehetne tanulni, és szerintem az önök programja hatékony és hasznos lesz. Köszönöm szépen. Megkérdezném, hogy van-e más kollega is, aki szeretne hozzászólni. Hogyha nem, akkor jó magam. Szeretnék több dolgot is felvetni. Úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb a mi szempontunkból az, hogy ezek a kísérleti projektek ezek nem egyszeri alkalommal megvalósuló projektek, amelyek aztán eltűnnek, a, a finanszírozás megszűnik, hanem itt fontos a projektnek a fenntarthatósága, ez számunkra rendkívül fontos, és e tekintetben úgy gondolom, hogy az Erasmus a legtöbb kollega véleménye szerint is rendkívül fontos. Beszéltünk már erről tegnap a biztosokkal is, és másokkal is, más projektek kapcsán, de egyértelműen ez fontos, mert ezen a szintű kormányzás egyre növekszik. Tehát fontos, hogy regionális helyi szinten valami történjen az európai szinten eh, itt eh, történik előrelépés, ezért fontos, hogy legyenek eszközeink, amikkel eh, tudják javítani a saját lehetőségeket. Ezért úgy gondolom, hogy az Erasmus pontosan ennek felel meg, hogy jobb lehetőségeket, jobb minőséget tesz lehetővé a kormányzós területén, és ezek az Erasmus tevékenységek fel tudják gyorsítani ezeket a folyamatokat, és ugyanakkor javítani a minőséget. Tehát nagyon fontos, hogy ez folytatódjon úgy gondolom, hogy nekünk is tovább kell gondolkodnunk azon, hogy ez hogyan lehet igazán működőképes. Természetesen ismerem a problémát, tehát nem lehet azt, hogy az Európai Bizottság utazási irodaként működjön és segítse az utazását tisztségviselőknek, de önök is, eh, ahogy említette az igazgató is, ha jól értem, akkor azt vizsgálják, hogy valamilyen módon ezt a mainstreaminget hozzákössék már meglévő működő programokhoz. És úgy gondolom, hogy ez a gondolkodás is hozhat eredményt, és sikeres lehet az is felvetődik, hogy az Erasmusnak az ötlete, hogy ez a jövőben prioritást élvezzen, és egyszerűen része legyen az európai regionális politikának, és működjön, és részt legyen a, a mainstream politikának, ez fontos, és ezt is figyelembe kéne venni lehetőségként. Továbbá úgy gondolom, hogy most a bizottságban is beszélnek a pénzügyi szabályzatról, ami majd valószínűleg egy keretet fogadni a jövőbeni politikákra. Nem tudom, mennyire nehéz ezt később módosítani, de talán ebben a vitában a pénzügyi szabályzatról is belevehetnénk néhány olyan intézkedést, ami lehetővé teszi a gyorsabb eljárást olyan esetekben, amikor egyszerűen az eljárás, a tenderkiírás és egyebek évekre blokkolnak egy-egy ötletet. Tehát meg kellene vizsgálnunk egy olyan megoldást, ami nem veszélyezteti a költségvetést, de ugyanakkor gyorsabb fellépést tesz lehetővé. Ugyanis legtöbbször itt az uralkodó szabályok miatt érnek bennünket veszteségek. Tehát önöknek is fontos, hogy ezt újra gondolják, hogy hogyan köthetőek ezek a dolgok össze a politika egyéb részeivel, különösen városi kontextusban, ha jól értettem, ez fog növekedni a közeljövőben. Tehát fontos, hogy mindezek a dolgok ugye egymáshoz kapcsolódnak is, és hogy ezek valahogy átalakuljanak valami állandóvá. A másik kérdés, Súrján László most nincsen körünkben, de fontos lenne, hogy ezekkel az alapokat, amikor kísérleti projektekre használjuk fel, akkor az egyik kérdés az az, hogy a ö, humán erőforrások azok úgy nagyjából egyenletesen vannak elosztva, de hogyha van egy valamilyen új kihívás, akkor ez azt jelenti, hogy a már amúgy is megfele- egy adott munkát végző munkatársak kaptak még egy plusz feladatot. Tehát fontos lenne azt is megnézni, hogy a, milyen forrásvetületei vannak egy-egy ilyen új kezdeményezésnek. Ez igaz, úgy gondolom a kísérleti projektek esetében is valakinek meg kell valósítania. És hogyha mindent viszont kiszervezünk, outsourcing-gal oldjuk meg, akkor meg több évbe kerül, mire ezt végig lehet vinni. Tehát a mi szempontunkból ezt is meg kellene nézni, hogy hogyan tudjuk ezt eh, kezdetektől fogva biztosítani, hogy egyáltalán ezek a kezdeményezések megvalósulhassanak a forrás oldalról is. És eh, talán még valami van a pénzügyekhez, fontos lenne azt is látni, hogy hogyan tudjuk megkönnyíteni forrásoldalról vagy hogyan lehet a bizottsággal jobban együtt működni, vagy a különböző főigazgatóságok hogyan tudnak együtt dolgozni. Még egy dolgot a roma kérdéshez, mert úgy gondolom, hogy ez a kísérleti projekt olyan, amire minden, ami esetében mindenképpen fontos a, a mainstreaming, a fenntarthatósága ezeknek a kérdéseknek. Ezek mind részei a projekteknek hogy hogyan lehet a jó gyakorlatokat átvenni, hogyan lehet ezt megfelelően orientálni a jövőben, és hogyan fogjuk ezt a roma kisebbségi ügyet a jövőben majd megoldani vagy kezelni. Nagyon rossz lenne, hogyha ez egy egyszer megvalósuló projekt lenne, és ebből nem lenne aztán egy fenntartható jó gyakorlat. Tehát ez egy észrevétel is, és ugyanakkor egy kérés is, hogy ezt vizsgálják meg, hogy az Erasmus új, olyan módon alakuljon, hogy az eredményeket is ténylegesen láthassuk, Albrecht. Elnézést, de úgy gondolom, hogy itt hallgatva ezt a vitát, különösen az Erasmusszal kapcsolatosat, a mi szakbizottságunkban nagyon gondosan meg kell vizsgálnunk az új kezdeményezéseket, és azt, hogy ezek hogyan kerülnek bevezetésre. Például a Jessica, egy kitűnő projekt a helyi önkormányzatoknak, az Európai Beruházási Banknak is tetszett. Mindenki azt mondta, hogy gyönyörű, nagyon jó, de egyszerűen haszontalan, nem lehet ezt így megvalósítani. Az EIB eh, egy minimum szintet javasolt, ami a városok számára egyszerűen elfogadhatatlan. Ez csak egy példa. Tehát amikor új ötletekkel állunk elő, amik rendkívül gyakorlatias, érdekes, azért minél egyszerűbbnek kell lennie, mert ha nem, akkor olyan helyzet jön létre, hogy megerősítjük azt, hogy az európai politika olyan bonyolult, hogy egyszerűen semmire sem jó. Az Erasmus volt az egyik legegyszerűbb. Samari Döpui ezt ugye egy nagyon egyszerűnek javasolta. Vannak helyi önkormányzatok, amelyek valahonnan valamit tanulhatnak. Évek óta csinálnak ilyen programokat a Zero City, a CMI, mindenki ilyen programokat évek óta csinál. Tehát ez nem probléma önmagában. Nincs probléma nyelvileg sem, mert a különböző szervezet, civil szervezetek úgy szolgálják, mert megkérdezik, hogy ki az, aki beszél idegen nyelven. Hát, hogyha nem beszél, akkor nem megy, mert olyan, mert akkor valakinek kell mennie tolmácsolni. Ez pedig megemeli a költségeket. Én a CMI-nak voltam alelnöke, és amikor még a csatlakozás előtt tárgyaltunk, az ekoszuvertűrrel megbeszéltük, a másik oldalról pedig Jean charles ült, és a mi szempontunkban megbeszéltük, hogy hogyan lehet az EcoSuvertőt be, bemutatni, bevezetni. És több hónapos tárgyalás után az EcoSuvertőr száz százalékban a CMR ö, szervezte meg, mert az Európai Bizottság csak egyszerűen ellenőrizte, felügyelte. Tehát az a benyomásom, hogy fontos, hogy az új ö, kísérleti projektekben olyan valamit javasoljunk, ami minket érdekel, és ami megerősíti a bizottságot. Mert vagy belemegyünk a ö, kormányközi unióba, ami a Lisszabonnal van, vagy pedig az Európai Unió szintén. Tehát fontos, hogy az a bizottság erősebb legyen. Nem lehet kis projekteket, kétmilliós eh, projekteket a bizottságra bízni, és aztán két év múlva rájövünk, hogy jaj, ez nagyon drága, mert egy milliót költöttünk arra, hogy eh, kiderítsük, hogy ez eh, túl költséges és bonyolult. Tudom, hogy ez nem az önök hibája, mert egyszerűen csapdában vannak. Ez a kis projekteknek a ö, csapdája. De hogyha kísérleti projekt, akkor is kezdettől fogva azonnal valakinek konkrétan kell felajánlani. Például a CMR AR, CPR és mindezek, amelyeknek rendkívül jó ö, munkatársi átterük van, akik olcsón jól meg tudják, mert még a régiók bizottsága is fel tudja vállalni. Tehát ezért úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lecke számunkra. Nem bírálni kívánom a bizottságot, mert a ö, bizottság éveket fog ezzel tölteni, mert hogyha egy megvalósíthatósági tanulmányt kérnek, előzetes értékelést, utóértékelést, közbeni értékelést, hát elnézést, hogy így fogalmazok, de úgy gondolom, hogy ami elég, az most már elég. Vagy csináljuk kísérleti projektként, és száz százalékban Európában egy helyen, hogy tanuljunk belőle, van egy kitűnő ötlet, május 20-án meg lesznek a végeredmények. Ez az egyik legjobb gyakorlati példa. Vannak jó példák Európában. Miért ne küldjük el az embereket azzal a pénzzel ezekre a helyekre? Tender is minden egyéb nehézség nélkül. Egyszerűen csak használjuk. Elnézést, hogy ezt mondom. Fél órája beszélünk két milliós projektről, egy év után, ez azt, ez azt jelenti, hogy teljesen eltévedtünk. Tehát csináljuk a dolgokat egyszerűen, és ne tegyük rá a bizottságra azokat a dolgokat, amik egyáltalán nem ö, lényegesek vagy fontosak, hanem a jövőbeni elemeket nézzük. Mert önök eljönnek, elmondják, és azt mondják, hogy ne, és elnézést kérnek, hogy nem kötenek két milliót erre. Hát önöknek a milliárdokkal kell foglalkozni, mi pedig itten milliós tételekről beszélünk. Elnök, köszönöm szépen, Ján. Szerintem nagyon fontos, hogy emlékezzünk arra, ami az imént elhangzott, hogy a szabályzat fontos, hogy lehetővé tegye a bizottság számára, hogy így tudjon eljárni, és a számvevőszék ne, áll, ne állítson le mindent, és ne kérje vissza a pénzt azoktól, akiknek kifizették mert számos ilyen eset volt, még a jelenlegi pénzügyi kilátásokban is. Mi is mindenkit, még a bizottság is bátorítottuk a régiókat, aztán jött az auditálás, és mindent megkérdőjeleztek, ami innovatív vagy nem pontosan úgy volt, ahogy a szabályzatban szerepel. Tehát ez nagyon sajnálatos. Fontos, hogy meglegyenek a konkrét szabályok az tendereztetésre, mindenre, de a mi tőlünk is függ, hogy eh, egyszerűsítést megvalósítjuk-e. Az igazi kihívás a bizottság számára megnézni azt, hogy a pénzügyi ö, eh, szabályzat, amit majd május végén fognak elfogadni, hogy az biztosítja -e a megfelelő kereteket az elkövetkezendő hét, vagy nem tudom én hány évre és hogy az új ötletek megvalósíthatóak legyenek. Tehát kellően nyitott legyen, hogy a paralel projektek és egyebek is megvalósíthatóak legyenek, és gyorsabban tudjunk lépni ezekkel. Nagyon remélem, hogy el tudunk érni hozzáadott értéket ezzel a vitával, mert ez nagyon fontos lenne. Nem tudom, hogy a bizottság kívánne még ehhez bármit is hozzáfűzni, hogyha igen, akkor adhatok három vagy öt percet. Mrs. President, perhaps on, on a few... Elnök asszony, talán néhány fontos megjegyzésre reagálnék. Olbricht úr arról beszélt, hogy milyen nehéz ilyen apró projekteket beindítani. Neki ebben teljesen igaza van, ugyanakkor egy dolgot értenünk kell. Emlékszem rá, nem túl régen történt, olyan döntés született, mi szerint a projektek kiszervezése rossz gyakorlatnak számít. Ez a bizottság reformja keretében került kimondásra néhány évvel ezelőtt. Most fokozatosan azt tapasztaljuk, hogy az innovatív elképzelések terjesztése, terén lehetőséget kell kapni kisebb projektek bendítására is, egyszerűbb mechanizmusokkal, és olyan szabályokra is szükség van, amelyek ezt lehetővé teszik. Sajnos nincs ilyen, tehát nem ez a helyzet. Hogyha ilyen apró projekteket próbálunk megvalósítani, el kell, hogy mondjam, hogy ilyenkor aránytalanul nagyok az administratív terhek, és nagyon nehéz előmozdítani az ilyen projekteket. a jelenlegi szabályok a nagy kiadások esetében megfelelőek, és mindezeket a szabályokat be kell tartanunk betűről betűre kicsi projekteknél is. Például a 250 ezer euró, amit arra költöttünk, hogy tisztában lássunk az Erasmus kapcsán. Szerintem ez, ez érdemes volt elkölteni ezt a pénzt erre. Azt hiszem, hogy ez nem volt időpocséklás, mert egy csomó releváns kérdéssel foglalkoztunk de amikor az ilyen kezdeményezéseket delegálni lehet, ki lehet adni a helyszínen működő szervezeteknek, CRPIM, CMR például, az a múltban nem minősült jó megközelítésnek, de lehet, hogy érdemes lenne ebben az irányban haladni. Viszont a jelenlegi szabályozások szerint, hogyha így járunk el, akkor legalábbis versenytárgyalást kell tartani az ilyen szolgáltatást potenciálisan nyújtani képes szervezetek között, illetve a pénzt meg kell címkézni, és egyértelműen ki kell mondani, hogy minden ellenőrzés vonatkozik ezekre a címkézett pénzekre is. olyan elképzelés is van, hogy az arányosság elve alapján lehetne a projekteket kibővíteni. Pillanatnyilag nagyon nehéz feladat mindezt így a jelenlegi feltételekkel ellátni. Nem tudom, hogy a kollégáknak van-e más mondani valójuk. Talán még egy dolgot az Erasmusról. szeretném ezt kötni a jelenlegi intézkedésekhez, például az ERB Act-hez. Nagy mértékben azokat a csoportokat célozzuk meg, akik potenciális ügyfelek, kliensek, Az Urbact programmal az a helyzet, hogy nagyon konkrét projekteken dolgoznak az emberek, a témákról nem kell dönteni, mert az emberek tudják, hogy mivel foglalkoznak, kivel dolgoznak, csak meg kell erősíteni őket azzal, hogy a csere, a tapasztalatok megosztása, kapacitás erősítés humántéren felelősebbé teszi őket, hatékonyabbá teszi őket. Ez viszonylag könnyű, könnyen megvalósítható. Most az a helyzet, hogyha szétkapcsoljuk a dolgokat, leválasztjuk a konkrét akcióról, a tartalom elég zavarossá válik, hogyha meg akarjuk tölteni kézefogható tartalommal, akkor valamilyen irányításra szükség van a témák tekintetében, stb. lebonyolításban. Úgyhogy nem hiszem, hogy egy nagyon decentralizált megközelítés meghozná azokat az eredményeket, amelyeket önök szeretnének elérni. Köszönöm. Nisler igazgató úr az egyszerűsítésért is felelős, úgyhogy eh, akkor elmondhatjuk, hogy mi is azt várjuk, hogy a jövőben a szakpolitikákkal tovább egyszerűsítsék, és olyan megoldásokat találjanak, amelyek révén könnyebbé válik a kísérleti projektek lebonyolítása, ez nekünk is nagyon fontos. További témánk nincs, ez volt az utolsó pont a napi renden, a többivel már foglalkoztunk, úgyhogy berekeztem az ülést, köszönöm szépen a részvételüket, június elején újra találkozunk.